No, siamo 71 in commissione. Oh, vabbè, vabbè. Cari colleghi, e... tisztelt kollégák, nagy örömmel folytatjuk most délután a szakbizottság tevékenységeit a tanács elnökségével kapcsolatos programmal, és köszönetet mondok uh, Gianluca, Gianluca Galetti miniszter úrnak, aki ellátogatott hozzánk ide ma délután. Ez egy különleges nap egy olasz környezetvédelmi miniszter számára. Éppen ezért kétszeresen köszönetet mondok neki, hiszen tekintettel azért arra, hogy a Concordia mozgatásával kapcsolatos valamennyi felelősséget ő viseli, ott akart volna lenni a hajó parancsnoki hídján, hogy eltávolítsa ezt a hajóroncsot Gio szigeteinek partjaitól, ehelyett úgy döntött, hogy ellátogat ide hozzánk, és bemutatja az olasz elnökség prioritásait a következő fél évre tiéd tehát a szó. Galetti miniszter úr, köszönöm elnök úr, tisztelt képviselők, Mindenek előtt valamennyi képviselőnek köszönetet szeretnék mondani az elnök úrnak, az alelnöknek, amiért megadta számomra ezt az alkalmat az eszmecserére, és főként azért, mert lehetőséget nyújt nekem arra, hogy bemutathassam az Európai Olasz Elnökség környezetvédelmi programját egy hónappal az elnökség kezdetét követően kiemeljek egy dolgot, elnökségünk szándéka, hogy folyamatosan és gyümölcsözően együttműködik majd az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy egyes dossziékat le tudjunk zárni, és mindenféleképpen kedvező eszmecserét tudjunk folytatni azon dossziékról, amelyeket az olasz elnökség alatt nem tudunk lezárni. Ezen kívül azokról is vitázzunk majd, amelyeket önök jeleznek felénk. Tudatában vagyok annak, hogy ha gyümölcsöző munkát kívánunk végezni ebben a hat hónapban, de különösen az a parlamenti ciklus egésze során, akkor a szoros együttműködés a tanács és a parlament között alapvető jelentőségű. Úgy vélem, hogy különösen a környezetvédelem témakörében csak politikai nézetkülönbségek lehetnek. A nagy európai politikai pártoknak egy alapvető feladatuk van a környezetvédelem kapcsán, mégpedig az, hogy megállapodásra jussanak azon problémákat illetően amelyek tagállami, európai és globális szintűek. Ez tehát a nagy felelősségünk. Az olasz elnökség környezetvédelmi programját a növekedés és a környezetbarát foglalkoztatás inspirálja, és a ö, környezetvédelmi tanács munkáival is számot vett a litván és a görög elnökség alatt, mely országoknak köszönetet szeretnék mondani a remek munkáért. Ez tehát egy alapvető téma olasz elnökségként nem csupán a környezetvédelem területén, hanem valamennyi ágazatban középpontba helyeztük a növekedés és a foglalkoztatás témáját. Úgy vélem, hogy különösen a környezetvédelem területén ez egy nagyon fontos feladatunk, ugyanis itt egy mentális változásról van szó. A környezetvédelem mostantól a növekedés és a foglalkoztatás szolgálatába áll majd. Védeni kell a környezetet, ez a fő célkitűzésünk, ugyanakkor országainkban, Európában és a világban nem lehetséges már fenntartható növekedés, és új munkahelyek teremtése sem lehetséges, ha nem helyezzük a középpontba a környezetvédelem témáját. Ez tehát alapvető jelentőségű a jövőnk szempontjából, a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából, ez tehát a kulturális kihívás úgymond, amelyel szembesülünk. Most az adatok alapján azt mondhatjuk, hogy eh, ha van olyan ágazat, amely a gazdasági válság során is növekedett, akár a forgalom, akár a munkahelyek tekintetében, az pontosan a green economy, a környezetbarát gazdaság. Tehát ebből kiindulva egy további kulturális ugrásra van szükség, mindenkivel meg kell értetnünk Európában, hogy a növekedés és a foglalkoztatás nem csupán a green economy belül elérhető, hanem a gazdaság valamennyi ágazatában, azokban is, amelyek nem minősülnek úgymond környezetbarátnak, mint például a cementipar, nos ott is szükséges környezetbarát szakpolitikát folytatni. A környezet témáját nem kapcsolhatjuk a gazdaság csupán egy szeletéhez, hanem a gazdaság valamennyi ágazatát át kell, hogy hassa ez a szemlélet. Az olasz elnökség több ízben kiemelte, hogy szemeszterünk prioritása a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás erősítése, hogyha a fellendülés útjára kívánunk lépni, és vissza akarjuk adni a polgárok Európába, a politikába és az intézményekbe vetett bizalmát. Itt az intézményekbe vetett bizalomról beszéltem, a legutóbbi választások üzenete világos, ha nem vagyunk képesek gyors döntéseket hozni a polgárok érdekében, akiket képviselünk, akkor nem csupán ez a ciklus nem kerül a történelemkönyvek lapjaira, hanem az egész európai projekt zátonyra futhat, és ezt nem engedhetjük meg magunknak. Tehát fordulatra van szükség. A környezetvédelmi politikák, amelyeket a közvélemény széles körben támogat valamennyi országban, hatékony eszközök lehetnek ahhoz, hogy az európai döntéseket összhangba hozzuk a polgárok igényeivel. A gazdasági fejlődés, a környezetvédelme, az éghajlatváltozás elleni küzdelem az olasz elnökség számára a stratégia szerves részei. Meg vagyunk győződve arról, hogy a növekedés, amely versenyképességet teremthet az európai rendszerben, ez csupán a környezetbarát növekedés útján lehetséges. Ezen témákról vitáztunk az informális miniszter tanács során Milánóban, a környezetvédelmi és a munkahogyi tanács során július 16-án, 17-én, és ez volt az első alkalom, amikor valamennyi környezetvédelmi, illetve munkaügyi szakminiszter egy ülésen vitázott a környezetvédelem és a munkaügy témájáról, illetve arról, hogy milyen konkrét eszközöket használhatnak a tagállamok annak érdekében, hogy leküzdjük az évszázados sorscsapást, a munkanélküliséget, különösen a fiatalok munkanélküliségét. A milánói találkozó sikere megerősített, hogy az integrált politikai megközelítés alapvető csak így lehet a foglalkoztatási esélyeket kiaknázni, valamint azokat az esélyeket, amelyek az alacsony szénkibocsátású gazdaságra való átállásból adódnak, oly módon, hogy az energiaforrásokat hatékonyan használjuk. Az elnökségünk alatt megpróbáljuk elérni, hogy az éves növekedési jelentés, amely az európai szemeszter kezdete, magában foglaljon egy specifikus mellékletet a környezetbarát munkahelyekről is. Ez egy történelmi változást jelent az európai szemeszterek gyakorlatában. Az európai szemeszterek irányításában jelenleg a munkahogyi tanács, valamint a pénzügyminiszteri tanács vesz részt. Mi azt javasoljuk, hogy az európai szemeszter irányításában teljes joggal vegyenek részt a környezetvédelmi miniszterek is, tehát a környezetvédelmi tanács, hogy a környezetvédelem témáját is középpontba helyezzük. E tekintetben számítok a parlament támogatására. Mint minden fontos átalakulás, így a környezetbarát gazdaságra való átállás is magával hoz annak szükségességét, hogy a negatív következményeket csökkentsük a létező munkahelyekre. A megfelelő iparpolitikák kell, hogy kísérjék tehát ezt az átalakulást. Az európai szemeszter és a 2020-as stratégia félidős felülvizsgálata a fenntartható, észszerű és befogadó növekedés jegyében megfelelő esélyt jelent arra, hogy a környezeti dimenziót középpontba helyezzük a stratégián belül. Az a kíves elő, előttünk, hogy megfordítsuk a hagyományos szemléletmódot a gazdaságpolitikák és a környezetvédelmi politika között. Eddig ez úgy történt, hogy a gazdasági döntések környezeti kihatásait próbálták csökkenteni. A gazdasági döntések a jövőben mindenképpen számot kell, hogy vessenek a környezeti kihatásokkal, mert a tapasztalatok azt tanítják nekünk, hogy a környezet, mint érték, tiszteletben tartás olyan mértékben megszilárdult az európai országokban, hogy az ipari politikákban, az ipari tervekben erre mindig tekintettel kell lenni. Tehát a stratégiai döntések esetében mindenképpen tiszteletben kell tartani a környezetvédelmi ö, aspektusokat, így lehet a profitot is maximalizálni. Ez tehát az a kulturális kihívás, ami előttünk áll. Egy ö, körkörös gazdaság alapjait kell megvetnünk, ami, ahol semmi nem megy kárba. Most még a vegyük el, alakítsuk el, dobjuk el szemlélet uralkodik így fogyasztjuk a forrásainkat, értékes anyagok mennek veszendőbb, és hatalmas mennyiségű hulladék keletkezik. Ez a modell már nem fenntartható. Költséges, szennyező válságokat hoz létre, és munkahelyek mennek miatt a veszendőbe. Ezen kívül profit is a vállalkozók esetében. A milánói vita során általános egyetértés uralkodott azt illetően, hogy a környezetvédelmi dimenzióját meg kell erősíteni az Európai Unió irányításának, akár a tartalmat illetően, akár pedig a döntéshozatali folyamatokat illetően. Soros elnökségként a környezetvédelmi minisztertanácsban a következő hónapokban ezt a folyamatot fogom erősíteni, tehát a környezetvédelmi szempontot középpontba helyezzük az európai szemeszter során, a milánói ajánlásokat figyelembe véve. Az Európai Parlament hozzájárulása lényegi lesz ez a folyamathoz. Jó lenne, hogyha az önök vitái során is útmutatások születnének ebben az értelemben. Meg vagyok győződve arról, hogy a nagy környezetvédelmi kérdések már nem halaszthatók, például az éghajlatváltozás területén, Félre kell tenni a megosztottságot, és így kialakul majd a főpolitikai erők közötti egyetértés. Ez egy túlságosan fontos téma az, hogy megengedhetnénk a megosztottságot az Európai Parlamenten belül, valamint a tagállami parlamenteken belül. Egyes országok érthetetlen módon visszalépnek a szennyezés kibocsátás ellenőrzésében. Nos, ehelyett előre kell lépni, sokáig önérdekek fékezték ezt a folyamatot. Az olasz elnökség gyorsan meg akar határozni egy jogi keretet az éghajlat és az energia tárgykörében, a tanács roadmap-jébe is beillesztettünk számos informális találkozót ebben a tárgykörben. Az egyik a környezetvédelmi informális találkozó, és foglalkoztunk az emissziókereskedelem reformjával is. Az október 6-ai energiaügyi tanács témája lesz ez ahol a környezetvédelmi miniszterek is részt vesznek majd. Meg vagyunk győződve arról, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos európai politika szorosan kapcsolódik az energiabiztonság tárgyköréhez. Lehetetlen két témát egymástól elválasztva kezelni. Aztán itt van a COP, a Limai éghajlatváltozási konferencia előkészítése, a Varsói kötelezettségvállalások betartásával, és nemzeti hozzájárulásra is szükség van a 2015-ös globális egyezményhez. Limában meg kell vetni az alapjait a tárgyalási dokumentumnak a Párizsi konferenciára tekintettel. A Leader Summit, amelyet Ban Ki-moon szervez, fontos alkalom lesz arra, hogy előrelépjünk a 2015-ös Párizsi Egyezmény útján. Azt várom, hogy valamennyi európai ország jelen lesz ezen alkalommal, és hozzájárul majd ez a folyamathoz. Tisztelt képviselők, az olasz elnökség alatt az október 28-ai találkozón a szoros határidők tekintetbe vételével jelentős előrelépést szeretnénk elérni fontos dossziékkal kapcsolatosan. A szoros együttműködés önökkel egy elengedhetetlen eleme ennek a munkának. Környezetvédelmi területen a GMO-kkal kapcsolatos dosszi az olasz elnökség prioritását képezi. egy megreked ez a folyamat. Június 12-én végre egy politikai megállapodás született a tanácsban, itt helyes egyensúlyt kell kialakítani az unió engedélyezési eljárása, valamint a tagállamok azon lehetőségek között, hogy korlátozzák vagy tiltsák be a GMO-k termesztését saját területükön. A területi, regionális és nemzeti érdekek védelmével. Ez egy nagyon kényes téma az egész társadalom, a gazdálkodók és a fogyasztók érdeklődésére egyaránt számot tart, és itt a szuverenitást garantálni kell az egyes tagállamoknak. A közvélemény Európában már világos jelzést küldött a GMO-k tárgyában, ezért úgy véljük, hogy politikai kötelességünk a lehető leghamarabb megállapodásra jutni a tanács és a parlament között. Az általános ügyek tanácsa ma elfogadta a közös álláspontot. A fő kívánalmunk az, hogy együtt dolgozzunk önökkel, hogy ezzel a témával, a GMO-k témájával kapcsolatosan év végéig megállapodásra jussunk. Egy másik jogalkotási prioritás szemeszterünk során az a javaslat, amely a műanyag zacskók használatának csökkentésére irányul. Alapvető jogszabályról van szó, amely egyrészt a műanyag zacskók mennyiségének csökkentésére irányul, másrésztről pedig lehetőség lehet arra is, hogy a hulladékkezelés teljes rendszerét javítsa. Egy olyan megállapodást akarunk, amely ezen zacskók használatát csökkenti, a bevált gyakorlatok cserével, amelyek már tagállami szinten léteznek. Auken képviselő asszony remélhetőleg tárgyalási mandátumot kap majd e tekintetben már szeptember során, és így meg lesz az előfeltétel annak, hogy évvégeig megállapodás szülessen ebben a tárgyban. Az üvegházhatású gázok csökkentését illetően célunk a már beindult jogalkotási folyamat befejezése. A tengeri közlekedésből származó széndiokszid kibocsátás csökkentése az olasz elnökség egyik prioritása. Aztán itt van a talajhasználatból adódó indirekt következmények dossziéja is. Ez egy nagyon bonyolult tárgyalás volt. A tanácson, az energia tanácson belül született megállapítás június 13-án tükrözi a tagállamok közötti kényes egyensúlyt a parlamentben is nehéz útja volt ennek a javaslatnak. Az a célunk, hogy a parlamenttel és Torvalc jelentéstevővel együtt elérjük azt, hogy megállapodás szülessen majd a tanácsban. Az ITS reformja szintén nagy jelentőségű, meg kell erősítenünk és stabilizálnunk kell az ETS rendszert, amely a fő eszköz közösségi szinten az éghajlatváltozás elleni küzdelemben átlátható, egyszerű és nem önkényességen alapuló rendszerre van szükség. Esetleg a szoros határidők miatt nem tudjuk már megkezdeni a tárgyalást a parlamenttal az olasz elnökség alatt, de reméljük, hogy meg tudjuk vetni annak a stabil alapjait, hogy ez a dosszi hamarosan elérjen útja végére végül még a levegő és a levegő minőség és a hulladék tárgyában alkotandó jogszabályokról beszélnék. Ezek is nagyon fontosak közép és hosszú távon egy erős környezetvédelmi politika érdekében. Várjuk tehát a parlament álláspontjának kialakulását, és megpróbáljuk a tanácsban a munkákat a lehető leginkább előre vinni a javaslatok aprólékos megvizsgálásával. Olaszország soros elnökségként koordinálja az unión belüli álláspontokat számos nemzetközi találkozón. Emlékeztetnék néhányra ezek közül. Először is eh, a biodiverzitásra kapcsolatos konferencia, illetve a Nagoyai jegyzőkönyv részes feleinek konferenciája. A COP12, amire Dél-Koreában kerül sor, október első felében, és itt egy stratégiai terv végrehajtásáról van szó. Ez lesz az a fórum, ahol döntenek további szükséges fellépésekről, ezen program végrehajtását illetően, illetve az AIKI célok elérése érdekében. Itt globális fenntartható fejlesztési célokat kell meghatározni a 2015 utáni időszakra. Az elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy az Unió konstruktív szerepet játszon ezen találkozó sikere érdekében valamint a konferencia valamennyi, döntés elfogadása érdekében. Végezetül köszönetet szeretnék Önöknek mondani figyelmükért, ugyanakkor elmondanám, hogy az olyan témák, amelyek a környezetvédelmet illetik, amely az önök szakbizottságának illetékességi körébe tartozik. Remélem, hogy e tekintetben szorosan együtt tudunk majd működni önökkel, konstruktív szellemben és önérdekek féle tételével. A környezetvédelem még inkább, mint más témák érinti életünket, és főként a jövőbeli nemzedék életét. Jó munkát kívánok önöknek, és Lavia elnöknek várom kérdéseiket. Elnök, köszönöm ezt a részletes beszámolót az olasz elnökség prioritásait illetően, és Kezdjük is meg az első fordulót a koordinátorok kérdéseivel. Kérem, hogy két percre korlátozzák hozzá szólásaikat, aztán pedig meghallgatjuk a válaszokat az olasz elnökség részéről. Péter Líze kapszót elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. A néppárt koordinátoraként örülök annak, hogy két miniszter képviseli körünket a néppárt részéről az olasz kormány, tehát nem csak szociáldemokratákból áll, és a tanács soros elnöksége által megfogalmazott prioritások fontossága is, és egyetértek, bár nyilván a, a Costa Concorda elvontatása is az önök hatáskörébe tartozik, és ez egy mai dolog. A 20-35 célok ügyében fontos azt is tudni, hogy az Európai Tanács októberben elfogad egy javaslatot, és a parlamentben, különösen a néppárt körében vita övezte ezt. Múlt héten az ipari szabadságban dolgozó kollégákkal tárgyaltam erről. A CO2-es megtakarítási cél 40%-os szintje semmiképp sem kérdőjelezhető meg. És szeretném, hogyha bátran fellépnénk emellett, és ezt a tanácsal is fogadná. Aztán volt ezen kívül persze a parlamentben ütköző nézetkülönbségek voltak, a frakciómon belül is, a 103-as célral kapcsolatban a néppárti munkacsoport többségével a, fontos, hogy ezeket a célokat meghatározzuk, mert a saját, az Európai Bizottság saját hatástudománya szerint is ez a, a növekedési potenciált erősíti, és a munkahelyteremtés célját szolgálja a környezetvédelmi technológiák területén, és ezt ki kell használnunk. Ma a Európai Bizottság egy fontos döntést hozott, a 30%-os energiahatékonyság e csomag keretében ennek a lényege. Remélem, hogy legalább ezt elfogadják, és azt, hogy ennek kötelező volta is megfogalmazódik, tehát ez egy konkrét döntő célként valósul meg majd több mint egy milliárd euró költünk a fosszilis energiahordozók importjára, és az Oroszországgal kapcsolatos problémáinkkal kapcsolatosan is egy meggondolás tárgya kell legyen, különösen az ipari érdekeinkre. A parola Grote. Köszönöm, eh, Mathieu Grote kapszót. Eh, Köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon tetszett nekem az, hogy kulturális váltást akar elérni, hogy az ipar a fenntarthatóságot tartsa szem előtt, és így érjen el növekedést, versenyképességet és munkahelyteremtést. Sok kollégája itt járt már a szabizottságunk előtt, minden fél évben bemutatják a programjukat, és a munkánkat általában nagysebességgel folytatjuk, minden nagysebességű vonat, de a tanácsban ez kicsit lelassul egy gyors vonat szintjére. Remélem, hogy a piacstabilitási tartalék, amelyel Ivo Belet kollégán foglalkozik jelentéstevőként, most ez remélhetőleg hamar megvalósul, és sikerül majd a hatályba lépés idejét egy kicsit előrehozni, nem, a 2021-es időpont nem igazán jó, ez káros lehet, és azt kérném ezért, hogy 2017-re hozzuk ezt előre, és gyorsítsuk meg a folyamatot. Ami a COP konferenciákat illeti. Mindig is azt láttuk, akik ott voltak, hogy Európa ott van, a bizottság, a parlament is küld delegációt oda, jók a tárgyalások, aztán Európa szétesik, mert eh, pénzügyi bejelentések, amelyeket tesznek, a 28 tagállam részéről érkezik. Jobban, hogyha ezt egy kicsit sikerülne valahogy összpontosítani az olasz elnökség alatt, és jó lenne, hogyha itt kicsit jobban figyelnének majd a pénzügyi kérdésekre. Az energiahatékonyság témájáról szólva azt kell mondjam, hogy több, mint amit vártunk, de még mindig messze elmarad attól, amiről az Európai Parlament a múlt időszakban döntött. Mi 40%-ot akartunk, ebből levonva 30%-ot, csak 10% marad. Úgy gondolom, hogy ez is egy konjunktúra program lehetne, fellendülést eredményezhetne ez az energia sőt még munkahelyeket is teremthetne. Remélem, hogy önök az olasz elnökség részéről nyitottak erre, és eh, amit az Európai Bizottság eh, kívánt elérni, azt eh, remélhetően fogja a tanács tönketenni. E e Köszönöm az ECR frakció nevében Jan Duncan kap szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Európa szerte az energia biztonság okoz sok aggodalmat, és ezért hallottam örömmel a nem konvencionális hidrogén energiák felhasználásának javítását. Remélem, hogy nem tudom, hogy ebben a hat hónap, a hat hónap során lesz áttörés, vagy jelentős előrelépés ezen a téren. Köszönöm a liberálisok nevében Nils Torvalds kap Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, Galetti úr, hogy elfáradt hozzánk. Örülünk annak, hogy itt van, és reméljük, hogy decemberben is ugyanilyen örülni fogunk, amikor majd Arrivedercsit mondunk önnek. Az iLook dokumentum jelentéstevője vagyok, és olyan híresztéléseket hallottam, hogy van egy blokkoló kisebbség a tanácsban. Tudna e valamit tenni annak érdekében, hogy megszűnjön ez a blokkoló kisebbség? Mille grácia. Grazie. Adesso... Köszönöm. Katerina Konecsnak kap szót. Děkuji, pane předsedo, také mě dovolte vás jménem. Köszönöm szépen. Hadd üdvözöljem én is körünkben a GUE NGL frakció nevében. Nem lesz könnyű munkájuk az biztos. Szeretnénk eh, egy dolgot kérni önöktől konkrétan, azt nevezetesen, azt javasolnánk, hogy ön, mint akinek a feladatköre a környezet védelme, folytasson le egy azonnali konzultációt a TTIP megállapodás ügyében, mert annak bizony súlyos környezetvédelmi vagy károsító kihatásai vannak. A vegyiparral foglalkozik, élelmiszerbiztonsági normákat ásna alá, amelyeket Európában mi már meghatároztunk. Amikor az Európai Bizottság titokban tárgyal a TTIP ügyében, akkor ön, a tanács kell, hogy megnyissa e témát a közvélemény előtt, tájékoztatva bennünket, és általunk a közvéleményt, őszintén elmondva véleményüket erről a megállapodásról, meg a tárgyalások menetéről, mert az abszolút elfogadhatatlan, hogy ez most folyik. Attól tartunk, hogy a környezetvédelmi és társadalmi szociális normáink forognak kockán a tárgyalások menetében. Aztán még egy dolog, említette beszédében a hulladékkal kapcsolatos jogszabályalkotást. Egy hulladékválság tanúi vagyunk, ez hosszú távon fenntartatlan helyzet. Mit terveznek ezzel tenni? Mert Olaszországban, ahogy én tájékozottam, valóság a, a hulladékválság, a talajvizet szennyezi folyamatosan a hulladék, a szemét, nem tudják megakadályozni ezt. Mit terveznek a jövő? Milyen normákat, sztenderdeket terveznek bevezetni, hogy megakadályozzák azt, ami a saját hazájukban folyik? Köszönöm, Eckhout a zöldek nevében kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, ezt a kitűnő bemutatóját a programjuknak. Valóban sok kihívást támogat ez. Az Alda kollégám amikor azt mondta, hogy eh, majd örömmel mondanak nek Eriveridácsot, akkor persze ezt pozitívan gondolta. Mi, mi is várjuk már eh, ezt a programot. A zöldek számára a legfontosabb a klímaváltozási csomag lesz majd. A bevezetőjében ön is elmondta, hogy kulcsfontosságú lesz az, hogy Európa mennyire lesz eh, összefogott ezzel kapcsolatban. És a parlament egységes, mi nekünk van egy elképzelésünk az energiacsomagról, és ez tényleg egy csomag. Ez azt jelenti, hogy három kötelező célkötőzés kell, a források, kibocsátás csökkentés, és hatékonysági célkötőzések. Az Európai Bizottság, amikor a hatékonysággal foglalkozott, akkor 30%-ot ajánlottak, mi 40-et kértünk, és mi kötelezően kértük ezt. Mi szeretnénk, hogyha az olasz elnökség a tanácsot rávenné arra, hogy legyen egy csomagszerű megközelítés három kötelező célkötűzéssel. Kíváncsi lennék arra, hogy hogyan folyik ez a vita a tanácsban. A másik a limai találkozó, és itt is a finanszírozás lesz a fő kérdés. A kérdés az az, hogy az Európai Uniónak soha nincsen igazi finanszírozási javaslata, mert mindig az egyes tagállamok tesznek ajánlatokat, és ez eléggé nem előre látható, és nem tudjuk, hogy hol tart, mit akar az Európai Unió a finanszírozással. Szeretnénk, hogyha Limában az Európai Unió a finanszírozás kapcsán is egységes lenne, és nem mindig ezeket az előre nem látható javaslatokat tenni. A másik pedig a hajózással kapcsolatos jogszabály. Itt egyfajta átláthatóságot szeretnénk, és itt is szeretnénk, hogy mi lesz majd ezzel a dokumentummal, mennyire lesz átlátható. E Köszönöm. Nikola Pedicini kap meg szót az FIDD nevében. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönetet mondok a miniszter úrnak, hogy itt van, és meghallgatja kérdéseinket. Nos, eh, én egyfajta kísérletet eh, képviselek, mert ahogyan tudják, az FDD eh, frakció tagjaként, az öt csillagos mozgalom tagjaként a közvetlen demokráciára helyezzünk nagy hangsúlyt, tehát ez nem az én kérdésem, hanem sok olasz polgári, akik szeretnék feltenni ezt a kérdést itt ezen a fórumon összefoglalva tekintetre az ambíciós célkitűzésekre 2030-ig az energiacsomagban, mint például az üvegházhatású gázok csökkentése 30%-kal, a megújulók növelése 27%-ig. Nos, ön beszélt gazdasági döntésekről, amelyeknek figyelembe kell venniük a környezeti kihatást. A kérdésem ez. Az olasz elnökség hogyan ítéli meg a Monti kormány döntését, hogy meg kettőzzék a kőolaj termelést az offshore lelőhelyeken, illetve a szárazföldi lelőhelyeken. Horvátországban is hoztak hasonló döntést. Nos, az olasz és horvát lakosság ki van a kancerogének hatásának a kőolajok félék kettős termelésének megkettőzése miatt hiszen tudományos kutatások ezt a hatást már széles kerülően kimutatták. Nem lenne egyszerűbb a jelenleg 7%-ról a 14%-ra növelni a royaltiket, ahelyett, hogy a termelést növelnék kétszeresére, amely a környezetszennyezés kétszeresével is jár. Elnök, köszönöm, ez volt tehát a koordinátorok kérdéseinek első fordulója. Most megadom a miniszter úrnak a szót válaszolás céljából. Remélhetőleg 5 percben tud válaszolni, mert nagyon sok más kolléga kért még szót. Miniszter úr, nagyon nehéz feladat, megpróbálom majd. Elnézésüket kérem, hogyha egyes kérdésekre nem tudok majd pontos választ adni. Nos, 30%-os energiahatékonyság, 30%-os energiahatékonysági korláttal, amit a bizottság ma javasolt. Nos, én úgy vélem, hogy az energiahatékonyság hatékonyság rendkívül fontos kihatással bír a 2030-as éghajlat egyezményre, éghajlat és energia egyezményre, amely stratégiai jelentőségű az elnökség számára, az egész tanács és a parlament számára is úgy vélem. Ez a téma szorosan kapcsolódik az olasz elnökség céljaihoz, a foglalkoztatáshoz és a növekedéshez, hiszen az energiahatékonyság növelése munkahelyeket teremt, és az üzleti forgalmat is erősíti, különösen a kkv esetében, amelyek a legtöbbet szenvedtek most Európában a válság kihatásaitól. Nos, az energiahatékonyság erősítése lehetővé teszi az energia megtakarítását, tehát függetlenebbek lehetünk az energiabiztonság területén. Ez tehát egy nagyon fontos téma, és a tanács szándéka az, hogy mindent megtegyünk azért, hogy közös álláspont alakuljon ki. Az október 26-ai találkozón azt hiszem, hogy ezt a jelzést kell küldenünk majd az európai polgároknak, mindazon okokból, amiről szóltam, de valamennyi országnak a világon, mégpedig a decemberi limai konferencián és aztán a 2015-ös párizsi konferencián. Nagy kihívás, ez nem minden ország gondolkodik hasonlóan, vannak erényesebb és kevésbé erényes országok, vannak ambiciózusabbak és kevésbé ambiciózusak. Azt hiszem, hogy az olasz elnökség feladata lesz az, hogy a lehető legambiciózusabb megállapodást kössük, amely mögé az Unió összes országa fel tud sorakozni. Ami az ETS-t illeti a kibocsátás kibocsátás kereskedelmi rendszert, ezt elmondtam a nyitó beszédemben is. Nos, ez is szorosan kapcsolódik az éghajlat és energia megállapodáshoz. A tanács érdeke, hogy a lehető nagyobb előrelépést elérjük ezzel a témával kapcsolatosan. Elengedhet, elengedhetetlen, hogy megállapodást kössünk, hiszen az ETS piac stabilitása nagyobb átláthatóságot biztosít, hitelesebbé teszi ezt a piacot, és segít az üvegházhatású gázok csökkentésében. Azt várjuk tehát, hogy ezen témával kapcsolatosan a parlament előre vigye a vitát, mégpedig rövid határidőn belül, és így mi is előre tudunk lépni a mi vitáink kapcsán. Ami az ilukot illeti, a tanács ezen dosszéval kapcsolatosan júniusban már megállapodásra jutott, mi pedig szeretnénk megkönnyíteni ennek a, az irányelvnek a létrehozását a parlamenttel együtt, egyetértésben. Nem egyszerű ez a vita. Mindkét intézményben sok vita tárgya volt ez a jogszabály. A tanács számít a parlament szolid álláspontjára, és ez lehet a kompromisszum, kompromisszum alapja. Ami pedig az USA-val kötendő megállapodást a TTIP-t illeti, olasz elnökségként folytatjuk a tárgyalásokat a külkereskedelmi tanács keretében mely kritériumok fontosak számunkra, a paralelizmus, a kölcsönösség, és mindenek előtt az európai sztenderdek védelme és valorizációja, utalok itt a környezetvédelme és a szociális, valamint a munkaügyi sztenderdekre. Ezek az értékek, célok és kritériumok, és nem akarunk ezektől elmozdulni előre fogunk lépni, és nagyobb átláthatóságot is kérünk. Ami a hulladékokat illeti, Nos, itt is előrelépésekre van szükség. A tiszta levegő jogszabálycsomag nagy jelentőségű számunkra minden egyes részét tekintve ugyanígy a hulladékokkal kapcsolatos jogszabály is. Nem akarok az olasz problémákban elmélyedni, hiszen itt most a tanács képviseletében vagyok itt, és ez nem tűnik számomra helyesnek. Néha meg feledkezünk arról, hogy Olaszország területén vannak olyan régiók is, ahol az újrahasznosítás aránya a legmagasabbak közé számít Európában. Tehát nincs több hulladék probléma Olaszországban, mint máshol. Ez egész Európát érint ez a probléma. A hulladék csomagot a bizottság nem régiben fogadta el, és most ez nem képes prioritást a parlamenttel folytatandó tárgyalások során. Számunkra persze ettől függetlenül prioritás, várjuk a parlament álláspontját, és mi megpróbáljuk a lehető leginkább előrevinni a munkákat a tanácson belül. Mindenképpen értékeljük annak lehetőségét, hogy a miniszteri javaslatról már október folyamán vitázzunk. A tengeri közlekedés kibocsátásai. Elismerjük ezen dosszié fontosságát. A nemzetközi tárgyalások fényében is. A parlament első olvasata nyomán a tanács meg kívánja könnyíteni a megállapodást ezzel a dosszéval kapcsolatosan. Megpróbáljuk felvenni majd a kapcsolatot az új jelentéstevővel, amint kinevezésre kerül, hogy ezt a dossziét a lehető legoptimálisabb módon le lehessen majd zárni. Az utolsó kérdéssel kapcsolatosan, ami a fúrásokat, a kőolaj fúrásokat illeti, Nos, értem én, hogy ez egy érzékeny téma, egy kényes téma. Nem Olaszország vonatkozásában szeretném ezt kezelni, amiatt, amit az imént mondtam, csak emlékeztetnék arra, hogy Olaszországban Európához hasonlóan világos, hogy milyen hatása van a kőolaj fúrásoknak. Az európai jogszabályok a kőolaj fúrások tárgyában rendkívül szigorúak, illetve az olasz jogszabály az egyik legszigorúbb az európaiak közül. Ez megmutatja, hogy milyen jelentőséget tulajdonítunk ennek a témának. Bizonyosan nem fogjuk elhanyagolni európai szinten sem ezt a témakört. A palagázzal kapcsolatosan nem létezik jogszabályalkotási kezdeményezés, amennyiben ezzel a témával kapcsolatosan kívánnak fellépni, illetve a palagáz környezeti kihatásaival olyan kényes területen, mint Európa területe, akkor bizonyosan nem ellenzi majd a tanács ezt a felvetést. Elnök, köszönöm a válaszokat. Most 23-an kértek szót, 12 kolléga tenné fel a kérdését, aztán egy újabb válaszadási forduló kezdődik, és aztán folytatjuk. Ivo Belet kap szót a népet nevében elsőként. Két perc, vagy kevesebb, ha képesek erre. Grazie, Presidente. I will try to respect your... Uh, Igyekszem tartani ezt a időhatárt. Miniszter úr, üdvözlöm ismét. Köszönöm, hogy eljött és válaszol a kérdéseink. Nagyon rövid leszek. Nagyon sok kérdés felmerült már kiváló válaszokat is adott. Való igaz, hogy fontos ez a mai nap, az Európai Bizottság javaslata a energiahatékonyság tárgyában a 30%-os célral van az asztalon, jól tudjuk, hogy energiahatékonyság kulcsfontosságú energiafüggőségünk csökkentésében, például Oroszországgal szemben. 5%-kal nagyobb ambíció, 11%-kal kisebb gázimportot jelenthet. Úgyhogy számítunk önökre az október közepi tanácsülésem, meg az olasz elnökségre nem csak a többség összekovácsolásában, hanem abban, hogy 20, mind a 28 tagállamot egységesítik az energiahatékonyság cél miatt. Konkrét kérdés, miniszter úr. A CO2 csökkentés, az ETS rendszer kapcsán Matthias Gróte kollégám már utalt a szerkezetváltási reformra, amire szükség lesz. Jó tudjuk, hogy az árak összeomlottak, és nincs már ösztönző az ETS rendszerben. A be, az innovatív technológiákba való beruházásra. Azt reméljük, hogy ebben egyetért, hogy a strukturális reformokra szükség van, ahhoz, hogy előrelépjünk ebben a témadosszéban, az Európai Bizottsága javaslatát illetően. Nem tudjuk talán véglegesíteni az év vége előtt, bár erre még mindig van lehetőség, de azért a következő elnökség során minden bizonyal lezárható a téma. Kifejtenem néhány szóban, hogy, hogy ahogy Matthias utalt rá, mi a menetrend a végrehajtást illetően egyes tagállamokban, és nem is a legkisebbekben, frontloading van, és nem 2020-ról beszélek, hanem 2017-ről. A nemzetközi hitelekről, vagy kreditekről beszélnek 2020-szal kapcsolatban, és végül mi a személyes meglátása a menetrenddel kapcsolatban, meg a backloadolt kifizetésekkel kapcsolatban ezeket beintegrálják majd a stabilitási tartalékrendszerbe? a Mivo Az SND nevében kinésen képviselő kapszott. Grazie, ministro, per la presentazione. Köszönöm, elnök köszönöm, miniszter úr, ezt a részletes beszámolót, és ezt a szenvedés beszámolót, amit ön tartott eh, az olasz elnökség környezetvédelmi programját, illetően, illetve hajlandóságát, is. köszönöm, hogy válaszoljon kérdéseinkre. Lenne egy kérdésem, amit szeretnék ön elé tárni. A 94 62-es irányelv felülvizsgálata során, amely a csomagolóanyagokkal foglalkozik, a cél a műanyag zacskók felhasználásának csökkentése. Kérdés, hogy mit kíván tenni az elnökség ezen célokkal kapcsolatosan, hogyan próbálja összeegyeztetni a közösségi megközelítés szükségességét, már ami ezen műanyag zacskók csökkentését illeti, a bevált gyakorlatokkal egyes tagállamokban, többek között Olaszországban. Ezen kívül csak röviden utalt itt a beszámolójában a hulladékokkal kapcsolatos csomag újra tárgyalására. Kérdezem én, hogy hogyan akarják megközelíteni ezt a dossziét, és milyen eredményeket kíván a e tekintetben elérni a fél év végén a tanácsban. Elnök, köszönöm. Az ECR frakció nevében Girling képviselő kap szót. Girling képviselő. My apologies, Chairman. Too busy talking. Um... Elnézést, elnök úr, éppen beszélgettem. Lenne egy egyszerű kérdésem. A miniszter úr e, mesélte azt, hogy milyen prioritásai vannak. Egy 18 perces összefoglalót tartott az EU környezetvédelmi politikájáról. És én azt szeretném, hogyha tényleg prioritásokat szabnának meg a következő időszakra, és ezért azt kérdezem, hogy mi a három fő prioritása a következő fél eh, évben. Grazie per... Eh, Köszönöm. Az ALDE frakció nevében Ríz kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Nos, eh, ez a találkozó, igen, csak sok miniszterrel való találkozót irányoz elő. A GMO kérdésére térnék vissza. Nos, itt egyes tagállamok korlátozhatják vagy betilthatják a GMO-k termesztését. Újonnan neveztek ki jelentéstevőnek, Corinne Lepage helyébe lépek ezzel. Nos, ez egy kényes téma, ahogyan is mondta a miniszter úr, rendkívül kényes, azt mondanám. Nagyon sok régióban robbanó erővel bír ez a téma nagyon sokakat felbojdít ez a téma, a gazdálkodók, a fogyasztók nagyon számítanak ránk, sok reményt vetnek a munkánkba. Nos, ön egy közös álláspontról szólt, amely most alakult ki, mi erről még nem értesültünk megfelelően. Nos, az Európai Parlament rendkívül ambiciózus volt, majdhogy nem egyhangúan 500-an szavaztunk, és 40, 80 szavaztak ellene az adott dokumentumnak. 2011-es volt az első dokumentum, és aztán három évig jegelték a tanácsban ezt a dokumentumot. Ön nagyon optimistának mutatkozott, az ön elnöksége alatt remek sikerek elérését reméli. Én örülök, hogy ilyen értelemben szólt, de mi, ö, ö, mi az oka annak, hogy ön ilyen optimistán szólt? Ezt szeretném megtudni. Mert így is túl sokan, túl hosszasan szóltam. Más kérdést is szeretnék feltenni. Talán egy másik, ami nagyon fontos a polgárok számára a választási kampány során Belgiumban is. Ez az élelmiszerekkel kapcsolatos pazarlás. Nagyon sokszor szembesültem ezzel a kérdéssel. 90 millió tonna élelmiszer megy veszendőbe minden évben az Európai Unióban fel fog elépni ezzel a kérdéssel kapcsolatosan is. Nagyon fontos erre a kérdésre válaszolni a polgárok felháborodására, hogyan tud ezzel kapcsolatosan fellépni, illetve mi hogyan tudunk fellépni. Elnök, köszönöm. Auken kolléga kap szót. Yes, thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm. Köszönöm, hogy megemlítette, volt hogy kedves megemlíteni a műanyag szatyorokkal kapcsolatos jelentésemet. Nagyon hálás vagyok. Azért, és remélem, hogy, hogy felvállalják nagy erővel majd ennek érvényesítését, mert nagyon büszke vagyok erre a jelentésre, hiszen igazi csökkentési célokat fogalmaz meg. És majdnem minden fél támogatta ezt az 50%-os csökkentést három év alatt, és 80%-ban öt év alatt. És a második pontja, hogy egy kötelező árképzési rendszert is előrányoz, legalábbis a gyümölcs ágazatban. És ez a két cél, és bár tudom, hogy Olaszországban nagyon progresszív ennek az érvényesítése, ezért is remélem, hogy támogatják majd a tanácsban ezt, valamint a további hulladékpolitikai munkában további csökkentéseket törekednek, mert ez az első alkalom, hogy komolyan veszük a, a csökkentési hierarchiát, tehát a prevenciót elirányozva. És hagyd tegyem hozzá azt is a GMO-kkal kapcsolatosan. Mert hogy a következő miniszter, ugyan a következő miniszter, a minisztertársa fog ezekre a kérdésekre válaszolni, de a GMO kapcsolatban is Fontos, hogy hosszabb távon kövessék a dolgokat. Nem elfogadható, hogy az EU tagállamokért harmada ellene van, mégis lehet GMO-t termeszteni. Úgyhogy ezért is ebben is kérjük a támogatásokat. És visszatérve a hulladék kérdéséhez, én többször jártam kampany, a petíciós szakbizottság tagjaként. Igen, csodálatos tájak működnek Olaszországban, ahol remek rendszer működik, meg nagy, vannak nagyon rossz része is Olaszországnak, ilyen szempontból nagyon rosszul működik a rendszer. Úgyhogy fontos, hogy ezeket problémákat megoldjuk, hogy Olaszország valóban vezető szerepet vállalhasson a hulladékmenedzsmentben. A kampányát az érdemes megvizsgálni. Köszönöm. Mielőtt áttérnék a következő kérdésre, van egy kis változás programom, programunkban. Nos, egy, egy perces néma felállást javasolnék a repülőgép szerencsétlenség áldozatainak tiszteletére, tehát egy perces csend. Grazie per eh, questo gesto simbolico. Köszönöm ezt a szimbolikus, de fontos gesztust. Most pedig megadom a szót az FDD-nek, illetve képviseletében Marco de Fronténak. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, egy olyan témára térnék vissza, ami már felmerült, mégpedig a kőolaj fúrások témája. Ön tudja, hogy Horvátország egy nagyobb területet bocsátott elverésre, kőolajfúrás céljaira. Olaszország ahelyett, hogy eltávolodott volna ettől a kezdeményezéstől, mi is társunk ehhez, még ha nem is olyan előre haladott fokon, mint Horvátország. Ön azt mondta, hogy nagyon szigorú jogszabályok vannak, és ön bízik ezekben a jogszabályokban. Én azonban azt kérdezem öntől, hogy nem véli úgy, hogy a környezet védelme amely már sok kárt szenvedett az Adriai tenger térségében, az minden előtt prioritást élvezne. És, a, és itt a fenntartató fejlődésről hogy lehet úgy beszélni, hogy a foszilis energiába fektettünk be. Most Elizabetta Gardini következik. Köszönöm, rövid leszek. A kérdésem a következő. Először is köszönetet mondok önnek, és szeretnék visszatérni a limai konferencia témájára Kopenhága óta nyomon követem a COP konferenciákat, és elmondanám, hogy az elmúlt évek során láthattuk ezeket a padhelyzeteket, amiket az utolsó pillanatban sikerült csak meghaladni, és többször is úgy tűnt, hogy holtvágányra jutnak a tárgyalások. Párizsra tekintettel mit is gondol ön, hogy hogyan lehet ezt a padhelyzetet meghaladni, mert ahogyan ön helyesen említette, tudatában vagyunk a válságnak is, ugyanakkor mindenképpen meg kell haladnunk azt a szemléletet, amely ellentétbe helyezi egymással a környezetvédelmi, különösen az éghajlat politikákat a versenyképességgel. Úgy tűnik, hogy önnek világos elképzelései vannak e tekintetben, szeretném, hogyha részletesebben kifejteni ezeket. Ön szólt a Milánó informális találkozóról, ahol a környezetvédelmi és a munkaügyi miniszterek vettek részt. Kérdés az, hogy az olasz elnökség mit kíván tenni a körkörös gazdaság kérdéskörében. Elnök, köszönöm Gardini kolléga, most Poc alelnök következik. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid és egyszerű kérdésem lesz önhöz, miniszter úr. Egy kicsit kikerült a látókorunkból, az Európai Bizottság nem jött az Európai Parlamenthez, ezért azt kérdezem öntől, hogy az elnöksége alatt mit kíván tenni. Eddig ez ideig eh, úgy gondoltam, hogy eléggé homályos volt ez a téma, és nem igazán volt jelen. Köszönöm. Most eh, Pietikánen kolléga kap szót, aki... Ah, És nem láttam önt. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni önnek, miniszter úr. Szerintem nagyon jó kifejtette a zöld gazdaság lényegi elemeit beszédében. És beszélt arra, hogy nem az ipar és a környezetvédelem közötti harcról van szó, még csak nem is az ipar egyes ágazatai közötti harcról, hanem nagyon fontos és feladat az, hogy munkahelyeket teremtsünk, új jövedelmeket, versenyképességet erősítsünk, és az európai állampolgárok jólétét erősítsük, meg az iparunkat erősítsük. Itt a vállalatok közötti versenyben kell erősítenünk a, a gyors átmenetet. És ezt nagyon jól elmagyarázta itt most. A körkörös gazdaságra visszatérve és a forrás hatékonyságra, amelyről már kapott kérdéseket kollégáimtól. Lehet, hogy nem jól hallottam, de visz, három dolgot eh, kérem, hogy világosítson fel. Egyrészt energiahatékonyság ügyében. Ön támogatja a 40%-os kötelező célokat? Az, hogy, hogy látja annak lehetőségét, hogy, hogy a tanácsvezető szerepet, vezető szerepet vállaljon ennek érdekében? és ez miképpen jelenhet meg a energiahatékonyság irányelvben. Másodszorban, és ez az körkörös gazdaság céljához kapcsolódik, ön szerint a kötelező forráshatékonysági indikátorok az európai szemeszterben megszervezhetőek-e? És ugye tudjuk azt is, hogy a piac stabilitási tartalék három éves időre rögzített. Ön megerősíteni -e azt, hogy meg felszabadítjuk ezt a rendszert, hogy már 2017-ben elindulhasson a működése. Köszönöm. Köszönöm Pietikainen kolléga, az Alda nevében Faria kolléga kap Dear Minister, uh, as it has been said before... Miniszter, uh, úr, ahogy korábban is elhangzott, lesz egy új uh, klímapolitika 2013-tól kezdve, és mi mindig is 40%-os széndiokszidbocsátási célt szerettünk volna, 30%-os megújuló energiaforrást és 40%-os javítást az energiatékosság kapcsán. Figyelembe véve azt, hogy én vagyok a jelentéstevője a széndiokszid kibocsátási célkitűzéseknek a tengeri közlekedési dossziéban, és figyelembe véve az ön bevezetőjét, hosszasan beszélt a fenntartható növekedésről, és azt sem feledvén, hogy figyelembe kell venni az erős politikai jeleket, amelyeket az Európai Parlament küld azért, hogy orvosolni lehessen a bizottság ambícióhiányát. El tudná azt mondani, hogy az olasz elnökség rá tudja venni majd a tanácsot arra, hogy figyelembe vegyék megfelelő módon az Európai Parlament álláspontját. Köszönöm. A zöldek nevében Taylor kolléga kap szót. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Köszönet, miniszter úr, az előadásáért. A növekedésen gondolkoztam, és azon, hogy az a növekedés, amit nem akartunk látni, de láttunk, a, az a növekedés, amit nem akarunk látni, az európai állampolgárok halálázásának növekedése. 420 ezer ember Európa szerte minden évben a légszennyezésnek betudhatóan hal meg. Gondolom osztja kétségbehésemet felett, meg ön is elfogadhatatlannak találja ezt. Nem tudom, hogy az elnökség mit tesz annak érdekében, hogy nagyra törő ambíciókat fogalmazzunk meg a nemzeti tagállami ö, kibocsátási plafon irányelvek tekintetében, is vajon támogatja-e azt, hogy 2025-re kötelező megfelelési cél fogalmazódjék meg. Köszönöm, Taylor kolléga. Most pedig a néppárt nevében nagy kolléga következik. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy személyes, miniszter úr, köszönöm, hogy személyesen foglalta össze az olasz elnökség prioritásait és örülök annak is, hogy külön kiemelte a környezetbarát gazdaság eh, támogatását, sőt szeretnék rámutatni a környezetbarát fogyasztási szokások és érdekek támogatására is. Eh, szerintem viszont nagyon jó lenne, ha a környezetvédelmi politika nagyobb hangsúlyt helyezne a munkahelyteremtés ösztönzésére a környezetvédelmi célok meghatározásánál. Sajnos az eddigi politikáink, így az éghajlatváltozás elleni politika és ezen belül az energetikai politikai is többnyire olyan befektetéseket generált, amik nem igazán alakítottak ki fenntartható munkahelyeket, sőt tipikusan a munkahelyek számának a kárára lettek. Gondoljunk csak bele, mennyi gyár zárt be a szén széndiokszid emissziós politika miatt, elsősorban az új tagállamokban, elsősorban Kelet-Európában. Ezek az áldozatok és erőfeszítések az emissziós kvóták elértéktelenedése miatt viszont csak minimálisan lettek kompenzálva, és nagy többségük ma már elveszítettnek eh, tekinthetőek. Ugyanakkor környezetvédelmi szempontból ez az áldozat globális egyesség nélkül nem igazán hozott előrelépést a klímaváltozás területén. Tudjuk-e, hogy mennyi kapacitás lett helyettesítve, <clears throat> helyettesítve behozatallal, vagy mennyi kapacitás költözött az Európai Unió határain kívülre? Óriási arányú az úgynevezett carbon leakage. Ezért biztos vagyok bennem, hogy az eddigi politikák és a gazdasági növekedés megtorpanása miatt változtatás nélkül nem igazán folytathatóak. Szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az emissziós kereskedelm helyett a hatékony természeti források felhasználására. Az energetikai hatékonyság növelésével, a másodlagos nyersanyagok újrahasznosításával, sának támogatásával igenis lehetne új és fenntartható munkahelyeket teremteni. És miniszter úr, még engedje meg egy utolsó másik kérdést. Meg szeretném kérdezni az ön véleményét a palagázzal kapcsolatban az Európai Unió energetikai függetlensége érdekében. Köszönöm. Grazie. Ultima domanda prima di... Eh... Utolsó kérdés. Eh, Guttelen kolléga kapszult, aztán a miniszter úr válaszol. Sorry, I was listening to the Swedish. <laughs> a svéd tolmácsolást hallgattam, nem hallottam öt. Miniszter úr, nagyon érdekes volt önt ma meghallgatni, és örülök annak, hogy beszélt a hajózási kibocsátásról. Én jelentéstevő vagyok ennek kapcsán. Szerintem fontos ezt követni. Csatlakoznék a klímaváltozással, Párizsal, Limával kapcsolatban feltett kérdésekhez. Tudjuk, hogy ezek nagyon fontosak az olasz elnökség számára. Viszont eh, azt is elmondhatom, hogy én látom, hogy Olaszország sokat tesz annak érdekében, hogy az Európai Unió illevas szerepet töltsön be az energia kérdésekben. Az lenne a kérdésem, hogy hajlandó-e azért tenni, hogy kötelező érvényű célkitűzések szülessenek, milyen magasra teszik a lécet, és milyen prioritásokat látnak, és mit gondolnak majd a következő csúcs találkozókról. Köszönöm a kollégáknak ezt a szép kérdést csokrot, és most a miniszter úr kap szót, aki azt hiszem, hogy 7-8 percet kaphat, hogy válaszoljon. Nos, azt hiszem négy órára lenne szükségem, válaszol a miniszter úr, de elfogadom a 7-8 perces kihívást. Először is. Ah, Először is eh, hadd mondjak el egy dolgot a válaszadásom elején. Rendkívül elégedett vagyok, mert eh, úgy vélem, hogy eh, nagy egyetértés van egy olyan téma vonatkozásában, amelyet a nyitó beszédemben fő témának tettem meg, ez pedig ez a kulturális fordulat, ez a lépésvel, tesz szükségessége a környezetvédelem terén. Egy ö, globális kontextusba helyezve ezt a témakört. Tehát a környezetvédelem nem lehet már probléma, hanem más ágazatok problémájának megoldásaként kell tekintenünk rá. Ez egy fontos változás. Örülök, hogy nagyra becsülték ezt a nyilatkozatomat, és ez arra ösztönöz, hogy a tanács, illetve az elnökség az elmúlt, vagy a jövendőbeli hónapokban dolgozhat majd ezeken a koncepciókon. Mit is jelent mindez a gyakorlatban? mert hogyha csak elvi nyilatkozatokat teszünk, akkor ez nem vezet sehová. Nos, a témák nagy része, amiről ma itt beszéltünk, illetve amelyekre vonatkozóan önök kérdéseket tettek fel, ezen kulturális fordulathoz, lépésváltáshoz kapcsolódik. Amikor a körkörös gazdaságról beszélünk, vagy az erőforrások hatékony felhasználásáról, akkor pontosan arról beszélünk, hogy hogyan lehet a gazdaság struktúráját megváltoztatni annak érdekében, hogy a környezetet szolgálja. Tehát a gazdaság működtetése, a gazdasági rendszer fenntartása a fő cél, hogy a vállalkozó hasznot érjen el, ez természetesen megengedett és cél is, de tartsa tiszteletben a környezetet, például a körkörös gazdaság révén, hiszen ezt teszi lehetővé a vállalkozó számára, hogy a profitot maximalizálja, és a területre nehezedő környezeti nyomást csökkentse. Tehát a, gazdas, a körkörös gazdaság azt jelenti, hogy nyersanyagokat használunk, amelyek életciklusuk végén hulladéká válnak, amelyet, amely hulladékot más termelői folyamatokban újra fel lehet használni, és soha nem válnak hulladéká. Ez megváltoztatja a vállalkozások struktúráját, a lineáris gazdaságról áttérünk a körkörös gazdaságra. Miért is teremt ez munkahelyeket? új ö, szakmák ö, jönnek létre, mint az ökodizájn, a környezetbarát tervezés, ez a termelő rendszer új középpontjává válik. Új munkahelyek, új szakmák jönnek tehát létre, és ez munkahelyteremtéssel jár. Ugyanebben az irányban font, nagy fontossággal bír például az a megállapodás, amelyet az éghajlat, illetve az energiatárgyában fogunk kötni. Tehát, hogyha sikerül ambiciózus megállapodást kötni, ez azt jelenti, hogy nagyon nagy mértékben hangsúlyt kell helyeznünk az energiahatékonyságra, amely munkahelyeket teremt, vagy, az, vagy a megújuló energiákra. Olaszországban nagyon jelentős a megújuló energia cél, és ez rengeteg munkahelyet teremtett az önök országaiban is megtörtént ez. Ez tehát egy folyamat, amely talán előre halad, és reméljük, hogy megszilárdul, de szükség van a tudatosságra is ezzel kapcsolatosan. Egyes kérdésekre már válaszoltam, ha nem tudtam ezt kimerítő módon megtenni, ezt nem ö, szándékosan tettem, csak hasonlóan tudok eljárni, mint az előző válaszadásom során. Az ETS reformját illetően már korábban elmondtam, hogy számunkra ez prioritás képez, ez a dokumentum, ami a határidőket illeti. Azt hiszem, hogy nagyon fontos elemezés dolgozunk ezen a témán. A nemzetközi részt illetően, tehát ami a kvótákat illeti, ezt mindenféleképpen a reform globális kontextusában kell majd értékelni ezt a kérdést. figyelünk az esetleges korlátozásokra, nem akarjuk elrettenteni a beruházókat, vagy elbátortalanít őket, és semmiképpen sem akarjuk penalizálni az idáig eszközölt beruházásokat. Ez az ETS-re érvényes, valamint valamennyi kérdésre, amelyeket az energia, illetve a klímacsomag tárgyában feltettek. Úgy vélem, hogy meg kell találni a helyes egyensúlyt a következő hónapok során egy nagyon szoros tárgyalási folyamatban. Vannak ambiciózusabb országok Európában, valamint kevésbé ambiciózus országok, és ahogyan gyakran történik az Európai Unión belül, meg kell találnunk a helyes egyensúlyt. Van egy közmondás Olaszországban, amely azt mondja, hogy a jobb az a jó ellensége. Nos, én a jobbat akarom, de amikor közös megoldást kell találnunk 28 ország vonatkozásában, akkor néha jóval is meg kell elégednünk. Én a jobbat keresem, de az is lehet, hogy a végén a tanács csak egy olyan álláspontot tud majd kialakítani, ami jó, de nem a lehető legjobb, mert egyensúlyt keresünk 28 ország között. Amit viszont akarunk, az az, hogy a limai konferencia előtt lezárjuk ezt a folyamatot, dolgozunk majd rajta, mert elkezdődött az ezzel kapcsolatos munka a Milánói 10, június 16-ai 17-ei találkozón. Ami a műanyag zacskókat illeti, ez a dosszié különösen fontos számunkra. Egy dolgot emelnék ki, előre akarjuk vinni a műanyag zacskókkal kapcsolatos dossziét, mert ez itt egy környezetvédelmi probléma, nem más jellegű probléma. Ezek az acskók szennyezik tengereinket, tehát itt a környezetvédelmi rész az, ami fontos számunkra ezzel a témával kapcsolatban. Itt akarunk előrelépni, és megállapodást akarunk kötni valamennyi országgal. Tudjuk, hogy a parlament célkitűzéseket akar, a bizottság is, viszont sok ország a tanácsban nem akar célkitűzéseket. Jó lenne, ha az európai szemeszter végére úgy érnénk el, hogy minden egyes ország esetében a műanyag zacskók felhasználása csökkenne. Olaszországban, Írországban például már kivonták a forgalomból a műanyag zacskókat. A hulladékokkal kapcsolatosan már elmondtam, hogy elkötelezetten kívánunk dolgozni, és az a cél, hogy december ben a politikai vita már megfelelően előre haladjon ezzel a témával kapcsolatosan. Melyik a három legfontosabb cél számomra kérdezik? Megpróbálom ezeket röviden összefoglalni. Az októberi megállapodás, az éghajlat eh, energiacsomag tárgyában, a 2030-as csomag tárgyában. Remélem, hogy ambiciózus megállapodás születik ez bizonyosan egyike a prioritásaimnak. Nyitó beszédemben elmondtam, hogy az Európai Unió új irányítása esetében az a cél, hogy az európai szemeszter szerves alkotó részévé váljon a környezetvédelmi dimenzió. Ez nagyon fontos a tanács és a parlament számára is. Néhány dossziét kiemeltem, a GMO-k, a műanyagzacskók, dossziéja, valamint és valamint az ILUK dosszié. Remélhetőleg az önök Remélhetőleg az önök segítségével sikerül majd előrelépéseket, jelentős előrelépéseket elérni ezen dossziékkal kapcsolatosan. A GMO-k kérdése. Sulio GM. Ora voi sapete che il A tanácsban június 12-én már megállapodás született ezzel kapcsolatban. Szeretnénk az év végéig megállapodást kötni ebben a kérdéskörben. Az endokrin anyagok központi jelentőségűek számunkra, és Beatrice Lorenzin kolléganőm szemmel, aki később látogat majd ide. Nos, várjuk a bizottság javaslatát ebben a tárgykörben, és amint ez megérkezik, rögtön elkezdjük a munkát a témával kapcsolatban. Ami az erőforrások hatékony felhasználását illeti, Milánóban sokat beszéltünk az ezzel kapcsolatos célkitűzésről, azt hiszem, hogy ez politikai cél kell, hogy legyen, hogyha a politika elmozdul ezzel a témával kapcsolatosan, akkor sikerül majd meghatároznunk a célkitűzéseket is. Nem minden ország ért egyet ezzel, sok munkára van még szükség, de ezen hónapokban mm, dolgozni fogunk ezen. Jó lenne, ha már az októberi tanács során megállapodás születne ezzel kapcsolatosan. Ha valakit kihagytam, elnézésüket kérem, de nehezebb ez, mint az érettségi vizsga. Elnök, hát értem, nagyon gyorsak a kérdések, és nem könnyű részletes válaszokat adni ezekre rövid időn belül. Most következzen a következő forduló, a néppártal kezdem. Delája kolléga kap szót. Merci, Monsieur Merci, Monsieur... Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter úr. Ezt az eszmecserét röviden szólok. A kérdést már érintette néhány kollégám. Nos, én a körkörös gazdaságra összpontosítanék, mégpedig a fenntartható táplálkozásra, az élelmiszerekkel kapcsolatos pazarlásra, Nos, ezzel kapcsolatosan mi a véleménye, hogyan fog eljárni ezzel a témakörrel kapcsolatosan? A termékek engedélyéről is szólnék, illetve ezzel kapcsolatban kérdeznék. A zöldség, gyümölcs esetében nem kerülgető szabályozás, aztán támogatja egy szabályozás létrehozását, hogy a gazdálkodóktól begyűjtsék azokat a termékeket, amelyeket nem sikerül eladniuk, hogy a karitatív szervezetek rendelkezésére bocsássák ezeket. A harmadik kérdésem pedig az árak átláthatósága. Mit tudna tenni ennek érdekében, már ami az alacsony költségű importokat illeti, utalok a zöldségekre és a gyümölcsökre. Ez felveti a helyi gazdálkodók jövedelmének kérdését, és termékeik felhasználásának kérdését, amelyek az alacsonyára következtében eladhatatlanná válnak. Leinen kolléga a szocialisták nevében. Miniszter úr, mint tagja volt az, a forrás hatékonyság európai platformjának, ott nagyon jól dolgozott, és nagyon sok anyagot anyag felhasználásról és elpazarlásáról nagyon sokat beszélt. Arra bátorítanám hogy egy végcélt adjon meg. Ugye erről már többen beszéltek, hogy akárcsak az védelemnél itt is kellene menetrendek, időpontok, konkrét célok, ellenkező nem lesz siker. Azt kérdem, tervezze ilyet meghatározni? Röviden még egy második kérdés. A zöld ö, klíma alap üresen áll. A tagállamok azt várják, hogy az Európa, hogy Európa majd tesz bele pénzt. Olaszország az év vége előtt tervezi ezt feltölteni forrásokkal. Németország 750 millióról milliót ígért a berlini csúcson, Olaszország is példával járhatna elől. Grazie. Köszönöm. Jatemáki kolléga, nem látjuk itt a teremben. A zöldek nevében Leck következik. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, Köszönöm szépen. Egy kérdésem van a miniszter úrhoz. A határokon átnyúló szennyezésekről szóló egyezmény már létezik, viszont a levegőt is határokon átnyúlóan szennyezik, ez kihat a környezetre is természetesen. Szeretnék rámutatni arra, hogy néhány éve a horvát állampolgárok szennyezésnek vannak kitéve egy bosznia-hercegovinai finomító miatt. Ez egy olyan finomító, amely orosz kezekben van, és nem igazán renoválják, újítják meg ezt a finomítót. Ezekről Bosznia-Hercegovinával számos szénermű is van, és nem veszik figyelembe Horvátország véleményét ezzel kapcsolatban. Bosznia-Hercegovina nem írt alá egy lényeges megállapodást. Azt kérdezném, hogy a tanács és ön, mint a tanács soros elnöke, tudná tisztázni Horvát ország, illetve Bosznia-Hercegovina ezen vitáját. Oj, kollega Paulucci. Köszönöm, Paulucci kolléga következik. Allora... Nem. Caputo kolléga ebben az esetben. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, tisztelt miniszter úr. Nagyon gyors kérdést teszek fel, specifikus kérdést Noto területről, kampánya területéről származom, ez a tűz földje. Ott több mint 218 illegális lerakó létezik. Milyen kezdeményezéseket kíván foganatosítani az olasz elnökség ezen fél év során? annak érdekében, hogy kidolgozzon egy stratégiát, amely ezen területek helyreállítására vonatkozna, és segítene megoldani ezt a problémát, amely hatalmasá nőtte ki magát területeinken. Azt hiszem, hogy már átlépte országunk határait is ez a probléma. Elnök, köszönöm. Nem látom a többi kollégát, akik szót kértek, tehát azonnal meg is adom a szót a miniszter úrnak, hogy válaszolni tudjon a kérdésekre, és aztán áttérünk a következő meghallgatásra. Miniszter úr, köszönöm. Ami a források, az erőforrások hatékony felhasználását illeti. Az élelmiszerekkel kapcsolatos pazarlás erőteljesen kapcsolódik az erőforrások hatékony felhasználásához. Igen, csak meg megdöbbentem, mert Olaszországban eh, zajlott egy kutatás ezzel a témával kapcsolatosan, és az olasz polgárok kétharmada nem kapcsolta össze az erőforrások elpazarlását a környezeti problémákkal. Gazdasági problémákhoz kapcsolták ezt, vagy egyéb problémákhoz, de nem környezeti problémákhoz. Azt hiszem, hogy ez is egy kulturális kihívás, meg kell értetni a polgárokkal, hogyha eldobunk egy, kenyer, egy darab kenyeret, akkor olyan, mint hogyha a környezet egy darabját, a természeti erőforrások egy darabját, némi vizet pazarolnánk el. Azt hiszem, hogy nagyon oda kell figyelnünk erre a témára környezetvédelmi szakbizottságként is magas szint ö, találkozót fogunk szervezni november 24-én amely ezzel a témával foglalkozik majd. Azt hiszem, hogy mindenképpen megéri a figyelmet ez a téma, és annak érdekében, hogy ezt a problémát leküzdjük, szükség van arra, hogy erőteljes környezetvédelmi kultúrát fejleszünk ki, talán nagyobb hangsúlyt fektetve erre, mint ahogyan ezt eddig tettük. Ha ugyanis nem hozunk létre egy olyan nemzedéket, akik már születésüktől környezet tudatos polgárok, és nagyon erőteljes hangsúlyt helyeztek a környezet tudatos nevelésükre, akkor azt hiszem, hogy a mostani problémákat soha nem tudjuk majd megoldani. Tehát fontos az, hogy gyermekeinket arra tanítsuk, hogy a környezeti értékeket tartsák tiszteletben, és ezen még sokan kell, sokat kell dolgoznunk. Ami a környezetbarát élelmiszereket illeti, nos, nagyon sokat teszünk a fejlődő országokkal való együttműködés érdekében, akár bilaterális, akár multilaterális projektek keretében. És továbbra is dolgozunk ezeken a témákon az eddigiekhez hasonlóan. Ami a GMO-kat illeti, nem adtam kiemelítő választ korábban, és erre szeretnék most egy kicsit visszatérni. Szeretném hangsúlyozni, hogy már a következő napokban elkezdjük a munkát a parlamenttel, hogy közös álláspontot alakítsunk ki, és biztos vagyok abban, hogy Ríz képviselő asszonyjal jól együtt tudunk majd működni, aki ezen jogszabály jelentéstevője, hogy egy azonnal megoldást találjunk a többi problémát, illetően a tűzföldjének problémát nagyon jól ismerem. Kastelport látogatok a jövő héten mert elmondtam az elején, hogy helyi témákról, olasz témákról nem szívesen beszélnék, és most sem kivennék itt tenni. Köszönöm tehát a figyelmüket, és remélem, hogy jól együtt tudunk majd működni ebben a hat hónapban, és nem csupán ebben a hat hónapban, mert önöket hosszú, fáradtságos munka várja, de ez nagy elégedettségre ad majd alkalmat. Fontos lesz számunkra és gyermekeink számára. Köszönjük szépen, miniszter úr, a hajlandóságát, hogy ellátogatott ide, és itt sok kérdéssel bombáztak, amelyekre konkrét választ is adott. Öt percre fel az ülést, ami kikísérem a miniszter urat, és fogadom Lorencin miniszter asszonyt, aztán folytatjuk az ülést. Cari colleghi, colleghi se prendiamo posto. Kérem foglaljanak helyet. Cominciamo questa seconda audizione. Kezdjük meg a második meghallgatást. Possiamo cominciare questa seconda audizione? Meg tudjuk kezdeni ezt a második meghallgatást. Köszönetet mondok az olasz egészségügyi miniszternek, kedves barátomnak, Beatrice Lorenzinnek, azért, hogy megjelent itt a szakbizottságunknál. Az első meghallgatást követően, Galletti miniszterő meghallgatását követően számos kérdés érkezett hozzá, most téged vetünk alá ennek a sortűznek. Tíz percben bemutathatod az olasz elnökség prioritásait, ezt követően két kérdésforduló lesz. Az első kérdésfordulóban a frakciók koordinátorai tehetnek fel kérdéseket, tehát akik a, ezekkel a szakpolitikákkal foglalkoznak, aztán pedig a szakbizottság egyéb tagjainak adok szót egy második fordulóban. Rögtön át is adom neked a szót, hogy bemutasd az olasz elnökség tartalmait, prioritásait. Elnök úr, szakbizottságbeli kollégák, örömmel vagyok most itt az egészségügyi minisztérium vezetőjeként, amely az egészségügyi tanácsot vezeti most az olasz szemeszter alatt. Itt a parlamentben mely olyan fontos az EU élete szempontjából. A lehető legnagyobb erőfeszítéssel próbálunk majd négy és fél hónapban ö, megvetni munkánkkal az innovatív program alapjait a következő öt évre. Olaszországgal egy új trió nyílik meg, Lettország és Luxemburg részvételével, akik majd a következő 18 hónapban követnek minket. A lett és luxemburgi kollégákkal meghatároztunk egy közös programot, abban a tudatban, hogy az unió egy folytonosságot jelent, és nem szabad, hogy az a soros elnökségek változása rosszul hasson ki erre a folyamatosságra. A cél az, hogy egy közös szemléletmódot alakítsunk ki az Európai Unióról, amely a növekedés, a versenyképesség, az innováció irányába mozdul el, közelebb van a polgárokhoz, a 2020-as Európai Stratégia felülvizsgálata keretében. Célunk az, hogy az rendszerek szempontjából valamennyi fontos szegmást megvizsgáljuk, kiindulva a prevenciótól, a helyes életmód népszerűsítésén túl, az terápiák, az állategészségügy témáját is felölelve. A görög elnökségtől örököltük az orvosi műszerek dossziéját és az in vitro diagnosztikai eszközök témáját. Mindkét témával kapcsolatosan konstruktív vitát kívánunk folytatni, bevonva a parlamentet is, és megpróbálva kompromisszumra jutni a tanácson belül. Célunk az, hogy kialakítsunk egy még hatékonyabb és teljesítőképesebb rendszert, amely további fejlesztését teszi lehetővé ezen ágazatnak, mely sok szegmensben nemzetközi líder. November 17-én Rómában kezdődik egy konferencia az orvosi műszerekről. Az e- élelmiszerbiztonság területén nagyon fontos számunkra két rendelet javaslat, melyeket most vizsgálnak a tanácsban és az EP-ben. Elsőként itt van az hivatalos ellenőrzésekre vonatkozó irányelv, az élelmiszerek és tápok területén, fontosak a hivatalos ellenőrzések az élelmiszerágazatban, és azon ágazatokban, amelyek közvetetten kiadnak az élelmiszerláncra. Biztosítani kell a belső piac helyes működését, egyelően kezelve az összes gazdasági szereplőt. Kedvezően értékelünk sok felszólalást az ENVI korábbi munkája során, amelyek javítják ezt a dossziét, akár politikai, akár technikai szinten. Fontos számunkra, hogy a lehető leghamarabb megindítsuk a párbeszédet az Európai Parlamenttel, a második olvasatra tekintettel. Egy másik prioritásunk a csalások elleni fellépés. Volt itt egy állásfoglalás javaslat az e, élelmiszerválsággal kapcsolatosan, illetve az élelmiszerláncban bekövetkezett csalásokkal kapcsolatban, amelyet 2013. decemberében fogadtak el. A november 23-24-i római konferencián foglalkozunk majd az élelmiszeripari csalásokkal. Elfogadunk egy stratégiát, és elemezzük az ágazat problémáit. A végcél az, hogy kidolgozzunk egy közös dokumentumot, amelyet a tanács fog bemutatni. Fontos még az új élelmiszerek témája is. Az ágazati jogszabályt készé kívánjuk tenni, az engedélyezések eljárását meggyorsítani a legújabb fejlemények tükrében az EU-n belül a teljes élelmiszerláncban meg kell felelni a hatályos jogszabályoknak, az alapvető az egészséges és biztonságos, valamint jó minőségű élelmiszerek alapvetőek az emberi egészség szempontjából. Kedvezően értékeljük, hogy egy központosított eljárás alakuljon ki az engedélyezés területén, hogy így módon az EFSA értékelni tudja az élelmiszerek biztonságát. Fontos, hogy mindkét intézkedéssel kapcsolatosan megállapodásra jussunk, noha tudjuk, hogy nézetkülönbségek vannak a tagállamokon, tagállamok között a tanácson belül. Az olasz elnökség szeretné kifejteni, hogy milyen fontosak a védőoltások a közegészségügy szempontjából. Új védőoltásokat kívánunk megvizsgálni, ezek kockázatait értékelve, és védőoltás programot beindítva a tagállamokban. Aztán itt van még a vita a védoltásokkal kapcsolatos szövegről. Ez egy remek eszköz számos fertőző betegséggel szemben, és itt nem csupán azok javára hasz, válik ez, aki beoltatja magát, hanem azokra is, akik nincsenek beoltva a kollektív védőhatás következtében. Aztán itt a gyógykezelések biztonsága, illetve a gyógykezelésekhez kapcsolódó fertőzések megelőzése is rendkívül fontos. Fel kell hívni erre a tagállamok és a bizottság figyelmét is. Aztán itt van még egy harmadik téma, a terápia innovációk kérdése a betegek javára. Azt hiszem, hogy itt a gyógyszeripari innováció, vagy az orvostechnikai műszerek területén végzett innováció, illetve a személyre szabott orvoslás szintén fontos és kedvezően hathat ki a gyógyszerek költségeire. A, például a krónikus májbetegség gyógyszerének nagy költsége aggodalmat jelent valamennyi közegészségügyi hatóság számára. Júniusban is kezeltük ezt a témát, és ez az informális minisztertanács tárgyát is képezi szeptember 22-én, 23-án, és a végkövetkeztetések egyik tárgyát képezi majd. Aztán, ami az elmúlt két egészségügyi tanács útmutatásait illeti, arra jutottunk, hogy az egészségügynek nagyobb láthatóságot kell biztosítani az európai szemeszterben egy az éves növekedési jelentés és az ország specifikus ajánlások során is nagyobb fókuszt kell erre a területre helyezni. A gazdaság és az egészségügy kapcsolata nagyon erősen felszére került, és az egészségügyet mindenképpen egy általános jellegű témának kell tekinteni, nem költségnek, hanem beruházásnak társadalmaink számára. Ami pedig az egészségügyi rendszerek minőségét és teljesítő képességét illeti, megpróbálunk indikátorokat kialakítani, amelyekkel összevethető módon lehet ezek teljesítő képességét értékelni. Más témákat is felvettünk majd a szeptemberi találkozón, a tumorprevenciót, a helyes életmódot. Nagyon fontos ez a közegészségügy szempontjából, tekintettel arra, hogy a daganatok a szív- és érrendszeri betegségek mellett az első halálozási okot jelentik az EU-ban. Egy harmadik téma, amely nagyon fontos az olasz elnökség számára, a fájdalom csillapítási terápia Mindez a gyógykezelések emberségesebbé tételek keretében. A Chief Medical Officerek találkozóján más érdekes témákat is felvetnek, mint például a cukorbeteg páciensek kezelése, a krónikus légzőszervi betegségek kezelése és a gén technika szerepe a közegészségügyben. Az első konferencia október 2-án és 3-án a nők egészségével foglalkozik, a Life Course megközelítéssel, amely számomra rendkívül fontos. Mindenképpen foglalkozni kell itt a tipikus nemi, nemhez kapcsolódó betegségek megelőzésével, az anyassággal kapcsolatos problémákkal, és az idősödő nők problémáival. Hiszen itt egészségügyi és szociális problémák egyaránt felvetődnek a nők esetében. Itt alkalom nyílik majd a tagállamok közötti eszmecserére a nők egészsége kapcsán a különböző életszakaszokban. A négy téma az életstílusok, az táplálkozásra való tekintettel, a szexuális egészség, a nem úton terjedő betegség, az endiometrózis, a terhesség, szülés, gyermekágyas időszak, a nőket sújtott daganatok, a szűrőprogramok és az rákbetegek infertilitásának megakadályozása. Aztán ott van még a digitális egészség kérdése. Október 7-én, 8-án Rómában szervezünk majd egy találkozót, alkalmuk nyílik majd ellátogatni Rómába, ahol is egy stratégiáról esik, esik szó különböző tagállamokban, az elektronikus egészség, és a telemedicína tárgykörében. Október 27-én, 28-án Rómában egy miniszteri konferencia zajlik a mediterrán Neum térségének egészségügyi problémáiról. Ez alkalom arra, hogy egy mm, jól működő régió problémáiról értesüljünk. Aztán az egészségügy problémáit előterbe helyezzük ezen alkalommal. Itt van még a mediterrán térségben az egészségügyi térségek népszerűsítése, ez a gazdasági fellendülésről is gondoskodhat, valamint pacifikációs hatással is bírhat és fontos közegészségügyi kérdést is jelent. November 3-án konferenciát tartunk a gyógykezelések minőségéről, költségeiről, ez alapvető az elnökségünk számára. Több kezdeményezést is szentelünk ennek a témának. Összekapcsoljuk a klinikai hatékonyságot a gazdasági hatékonysággal ez prioritást élvező kérdés valamennyi egészségügyi rendszer szemére a fenntarthatóság és a gyógykezelések minőségének összekapcsolása. Egy másik fontos téma számomra a demenciák kérdése. November 14-én Rómában lesz egy konferencia technikai szinten erről a témáról. A demenciák az öregedő európai társadalmakban fontos halálokok a 65, 65 éven felüli korosztály körében. Itt majd a jelenlegi európai olaszországi stratégiákról is beszélhetünk a demencia kapcsán, és kutatási kezdeményezésekről, megelőzésről és gyógykezelésekről. Fontos az idősek egészségét javítani. Aztán foglalkozunk itt a HIV étszereni küzdelemmel a Dublini nyilatkozat után 10 évvel. November 27-28-án Rómában lesz erről egy konferencia a HIV világnapját követően. Fontos gyűjtelmeket értünk el ezzel kapcsolatban az elmúlt években, hiszen a HIV vírust hordozók életkilátása körülbelül annyi, mint az betegség által nem sújtottak ki, és egyre jobb az életminőségük az új gyógyszereknek, stratégiáknak köszönhetően, valamint a betegség terjedésének megelőzését köszönhetően. Nos, itt számos érintett szervezet is részt vesz majd ezen a konferencián. A Dublin, Dublin nyilatkozat után tíz évvel újabb kötelezettségeket vállalunk, hogy ezen súlyos betegség ellen fellépjünk. December 4-én, 5-én lesz egy konferencia az egészségügyi szakmák kapcsán, és ott ezen szakmák tervezésével foglalkozunk, illetve egy eszmecsere platform létrehozásával, December 17-én, 18-án Velencében a fiatalok mentális egészségével foglalkozó konferencia kerül megrendezésre. A fiatalok a világ népességének 27%-át teszik ki jelentős körükben a mentális zavarok részaránya. Éppen ezért fontos elgondolkodni a mentális egészséghez kapcsolódó intézetek megfelelőségéről, és az ilyen irányú gyógykezelések folytonosságáról. Másik fontos téma az antibiotikum rezisztencia. Rómában decemberben tartanak egy konferenciát erről a témáról, a One Health perspektíva keretében, amely az élelmiszer ágazatot, az egészségügyi ágazatot is magába foglalja. Sok nemzetközi találkozó lesz tehát az elnökség ideje alatt a WHO regionális bizottsága keretében, és az olasz elnökség nagyon fontosnak tartja a parlamenttel tartott kapcsolatait, amely társjogalkotó a stratégiai döntések meghozatalában, hiszen több mint 500 millió polgár és fogyasztó érdekeit képviseljük, ez nagy alkalom számunkra, ez szinte megújult parlament, amely egy új ciklust kezd, és azt hiszem, hogy együtt valóban fontos stratégiákat alakíthatunk ki az egészségügy területén a következő öt évben. Nagyon fontosnak tartom az együttműködést a parlamenttel és az egész szakbizottsággal, hogy olyan munkát folytathassunk, amely valamennyi polgárunk javára szolgál. Elnök, köszönöm Lorenci miniszter asszony. E adesso partiamo con eh, il giro degli interventi. Most a koordinátorok nevében elsőként néppárt részéről Péter le kolléga kap szót. No. <laughs> okay. Eh, gospod predsednik. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt miniszterasszony, kedves kollégák! Gratulálok! Ön a 10 perc alatt sokat tett, és eh, jó önt itt látni, ismételten miniszterként. Örülök annak, hogy az olasz elnökség az egészséges életmódot helyezi előtérbe, illetve az egészséget. Remélhetőleg az elnökségi trió majd itt egyfajta folytonosságot fog mutatni. Úgy gondolom, hogy minden egészségügyi minisztériumban kell egy olyan részleg, amely az egészségügyi, az egészséges életmóddal foglalkozik. Nagyon magas a rákosok, a diabéteszesek aránya, és ezért a megelőző módszereket kell erősíteni. A megelőző egészségügyről mindig is szóltunk dokumentumainkban, viszont a páciensek száma továbbra is növekszik. A kérdésem a következő. Az ön véleménye szerint mire van szükség, ahhoz, hogy kombinálni lehessen a kormányközi, illetve a közösségi módszert ahhoz, hogy valamilyen hatásos módszert találjunk itt ezen a területen, azért, hogy az európai állampolgárok lássák azt, hogy EU szinten valóban hozzáadott értéket képviselünk. Gyakran halljuk azt, hogy az egészségügy nemzeti kompetencia, viszont én biztos vagyok abban, hogy a szerződés megváltoztatása nélkül is tehetnénk többet az egészségért. Láthatóan kell támogatnunk az egészséges életmódot, és a megelőzésről kell szótájtani bizottsági szinten is. Támogatná-e azt, hogy lehessen növelni 3-ról 5%-ra a megelőzés arányát? Az ön kollégája Galati úr azt mondta, hogy a környezet, környezetet be kell vonni az európai szemeszterbe. Ez egy jó ötlet, de szerintem az egészséget is be kell vonni az európai szemeszterbe. Juncker biztosnak majd erről írok egy levelet. Matthias Grotto. Matthias Grotto kollégát szó. Köszönöm szépen, miniszterasszony, köszönöm a prezentációját. Igen, sok dolgot vállalt fel, nagyon sok konferenciát jelentettek be, és örülök annak is, hogy a degeneratív beteg, betegségek, a demencia tárgyában is szerveződik konferencia. Kérdésem az, hogy mennyiben következik ebből egy stratégia majd. Ez a betegségtípus egyre gyakoribb, ahogy öregszik a társadalom, egyre gyakoribb. Jó, hogy ebben szer, erről szerveznek egy konferenciát, amely foglalkozik ezzel, ám milyen konkrét stratégia indulhat ki ebből? A gyógyászati eszközök. Mit, mikor várhatunk álláspontot a tanácstól? Mikor kezdődhet el a munka a parlamentben a második olvasat elintására? erről is, erről is reflektálhatna. És a következő pont az antibiotikum rezisztencia. Az új fertőzések száma egy nagy, nagy mértékben növekszik Európában. Ebben a négyes fél hónapban, ami még hátra van, mit terveznek tenni ebben az ügyben? Van-e valami elgondolásuk? És végül, de utolsorban a TTIP-pel kapcsolatban kérdezem, hogy a, az állatkísérletek és sztenderdek tárgyában mi várható? Felpuhul-e a norma Európában? Mi a stratégia az egészségügyi miniszterekkel kapcsolatban? A gyógyszerek engedélyezése tárgyában? És általában az egészségügy tárgyában szélesebb körben mi várható a TTIP alapján? Mert a főtárgyaló szavaiból Ugyan az derül ki, hogy talán nem csökkennek a mi sztenderdjeink, de más sztenderdek bevezetése kerülnének. Európában nagyon jók a normák és a sztenderdek, jó lenne megóvni ezeket, és nem megengedni új sztenderdek bevezetését, vagy a legrosszabb esetben a mieink felhigítását. Az olasz elnökség során milyen módon tárgyal ez ügyben a egészségügyminiszterekkel? A kollega Gierling. Az ECR frakció nevében Gélin kolléga. My question follows on... Köszönöm. Hasonlít a kérdésem Péter Le úr kérdéséhez. Ő arról beszélt, hogy a rák és más betegségek milyen problémákat okoznak. Én arról szeretnék beszélni, hogy milyen az emberek általános egészsége. Az elmúlt parlamenti ciklusban Sokat beszéltünk arról, hogy az egészségügyi állátások megfelelőek-e, vagy nem. És úgy vélem, hogy az általános vélekedés az az, hogy ezek nem igazán megfelelőek, és tudom, hogy Olaszországban ez nagy aggodalmat jelent. Számos olasz kollégával dolgoztam együtt ezen a témán. Tehát a kérdésem az az, hogy már tudjuk, hogy elméletben de ezt a bizottságnak meg kell még majd erősítenie. Tehát elvileg, elvileg lesz majd az egészségügyi állatásokról 2015-től kezdve egy felülvizsgálat. Kíváncsi vagyok arra, hogy az elnökség kíván itt e bármit szervezni ennek kapcsán, egy konferenciát például, vagy tesznek-e valamit, hogy itt e, ezt a munkát megkezdjék, mert szerintem ez tényleg nagyon érdekes a fogyasztóink számára. Rész. Köszönöm Rész kolléga az ALDE frakció nevében. Köszönöm elnök úr, miniszter asszony, önnek is köszönöm ezt a nagyon kimerítő beszámolót. Nem kérdést szeretnék feltenni, amit már Galetti miniszter úrnak is el feltettem, ami a GMO-kat illeti. Nos, erre még lesz alkalmunk visszatérni, de nagyon fontosnak tartom, az élelmiszerekkel kapcsolatos pazarlás kérdését nagyon fontos számomra az önvéleménye, hiszen több millió tonna élelmiszer megy veszendőbe évente az Európai Unióban. Lehetne jogszabályunkat módosítani talán a címkézést illetően, vagy a nemzeti hatóságok dolgozhatnának ezen a kérdésen, hogyan látja ennek lehetőségét, hogyan tudnánk így megfelel, itt megfelelni a polgárok elvárásainak aztán, ami már felvetődött, de még egyszer szeretném feltenni a kérdést, az ütemtervükben szerepel a demenciák kérdés, az Alzheimer különösen. Nagyon sokat dolgoztunk a francia elnökségben 2008-ban ezen, hiszen ez volt az elnökségünk egyik prioritása, és így az ALKO program ö, alakult ki ennek eredményeként, amely 2013-ban lezárult. Ö, hogyan látja ön a párbeszédet a szervezetekkel, akik nagyon ö, sokszor fordulnak hozzánk, várják válaszunkat? Gróta úr is elmondta, hogy ö, ö, itt egy új stratégiára van szükség, egy új programra, nekik szükségük van ránk ezen kérdéssel kapcsolatosan. Végül az elhízottság kérdését vetném fel, amely nem szerepel az önök ütemtervében. Ezen új évszázad csapása ez. Számos betegség ered ebből. Minden tagállamban jelentős költségeket emészt fel az ezen betegségekkel kapcsolatos problémák tömege. Nos, ön hogyan kívánja az elhízottság ezen kérdését kezelni? Ez nem egy esztétikai kérdés, egyre inkább európai szintű, főleg a fiatalok körében. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Forinc kolléga következik a GUE frakció nevében. Sí, uh, buongiorno, signora min. Jó napot kívánok, miniszter úr, asszony. And, uh, eh, la prima... Milyen kérdést szeretnék feltenni. Az első felvetődött már a korábbi hozzászólásokban a TTIP-vel kapcsolatos tárgyalás. Parlamenti frakcióként már kifejeztük ellenvetésünket és aggodalmunkat ezen tárgyalással kapcsolatosan. Úgy vélem, hogy az olasz kormánynak ki kellene fejeznie a véleményét a ttip kapcsolatos kockázatokat, illetően különösen az egészséggel és az élelmiszer biztonsággal kapcsolatosan. Gozi államtitkár úr beszélt a TTIP-ről, amely nagy, a, nagy, esélye, lenne, nagy esélye lenne Olaszország számára, de szerintem a kockázatok például csak a GMO-kra uralnék, külön, utalnék, különösen súlyosak. Érdekelne tehát az ön véleménye miniszterként, illetve olasz elnökségként. A második kérdésem a nők egészségére vonatkozik. Azt mondta ön, hogy ez különösen fontos az ön számára. Hiányzik itt az a garancia, nem csupán Olaszországban, hanem egész Európában, hogy hogyan lehet a terhességet teljes mértékben biztonságosan megszakítani. Itt gyakran ö, fordul elő, hogy ezzel kapcsolatosan problémák merülnek fel, például Olaszországban. Kérdés az, hogy hogyan kíván fellépni ezzel kapcsolatosan. Az utolsó kérdésem a munkavállalók egészségével kapcsolatos. Olaszországban gyakran elverik egymástól a munkához való jog, illetve az egészséghez való jog, ezek gyakran nem összeegyeztethetőek, a tarantói eseményekre utalnék többek között. Hogyan kívánt tehát beavatkozni ezen a területen, hogyan lehet összeegyeztetni a fenntarthatóságot és a minőséget, amikor ilyen erős megszorításokkal kell megbírkozni az egészségügyi szektornak is. Elnök, köszönöm a zöldek nevében Auken kolléga. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, miniszterasszony önt erős és kötelezettségvállással jellemezhető olasz elnökséget várunk, mert erősen koncentrál az egészség kérdésére, és egy tiszta, mérgező anyagoktól mentes környezet ügyére. Ugyanazt a kérdést vetném fel, amit Gróte úr is felvetett, a gyógyászati eszközök, medical devices kérdésében. Két dolgot említenék ezek kapcsán. Nem a, a bevizsgálás kérdéseiről szólnék, mert a piacra vitel előtti bevizsgálás kérdéseiről beszélnék most, inkább azt kérdem, hogyha azt akarja garantálni, hogy a klinikai vizsgálók eredményei a közvélemény számára időben hozzáférhetőek legyenek, Jól tudjuk, hogy a gyógyszer vizsgálatokra vonatkozó, ha teljes átláthatóságot akarunk, és azt akarjuk garantálni, ne lehessen félrevezetni bennünket, akkor sokkal biztonságosabb eljárásra volna szükség. És ez kapcsolódik a TTIP dologhoz is. Jól tudjuk, hogy a klinikai vizsgálatokra vonatkozó szabályozás, amit éppen most a választások előtt foglalkoztunk, fogadtunk el. Erre koncertáltak a nagy gyógyszergyártók, az amerikaiak főleg. Az áltatóságot szerették volna lebontani. Reméljük, hogy ebben a harcban önben erős partnerre találunk. Aztán még egy fontos dolog, ami a klinikai, ami a gyógyszer, gyógyászati eszközökre vonatkozik. Ezek az eszközök, mint bizonyal tudja, ugye az emberi testtel közvetlen kapcsolat hát, érintkeznek fizikailag, és toxikus anyagok vihetők át az emberi testre, ha csak nem váltják ki ezeket a toxikus anyagokat ezeken az eszközökön. Ben. karciogén és a, a, a reprodukciós egészséget károsító anyagokról beszélek itt. Sokkal inkább kell koncentrálnunk ezekre Jól tudjuk, mennyire veszélyesek az emberi egészségre ezek a, az anyagok. Ezért a kérdésem az, garantálhatja-e azt, hogy ezek a karc, rákeltő és egyéb toxikus anyagok nem csak vizsgálat tárgyai lesznek, hanem el is kerülik ezek alkalmazását a nagy a gyógyászati eszközökben. Köszönöm, Auken kolléga, az FDD nevében Csini kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony, Galetti miniszter úrhoz hasonlóan ugyanazon kísérlet tehát mutatom be, ez nem egy személyes kérdés, hanem az olasz polgárok egyes csoportjai nyújtották ezt be a közvetlen demokrácia nevében. Ez a kérdés egy helyi illetőségűnek, érdekűnek tűhető szemre első látásra, de nem így van. Amikor én a tűzföldjéről érkezem, akkor elmondhatom, hogy ebből ö, időközben a kőolaj kitermelés földje lesz, már 20 éve dolgozom az onkológia területén, éppen ezért értem az ő érzületüket, és ez nem lehet precedens, nem szeretnénk, hogyha ez így lenne a tagállamok többi részében is. Nos, a Tarantó, vagy a kampanai, vagy bazilikai, szardíniai, bresai lelőhelyek illetve különféle szénerőművek problémáit emelném ki. Ezzel kapcsolatosan a bizottság jogsértési eljárást indított Olaszországgal szemben mivel ezek a helyek nem felelnek meg az európai sztenderdeknek az arzén, illetve flor szennyezés tekintetében. Azt tehát a kérdésem, hogy az olasz elnökség milyen fellépéseket kíván foganatosítani, hogy az, a rákos esetek számát csökkentse ezeken a területeken. Ön itt javasolta azt, hogy az egészséges életmódot kell népszerűsíteni. Hát ez elég gyenge szerintem. Inkább a környezeti okokat kellene megszüntetni, amelyek ezen daganatokért felelősek. Ezen kívül az olasz elnökség milyen más intézkedésekre gondol, hogy százszerzékos lefedettség alakuljon ki nem csupán Olaszországban, hanem az EU-ban is a dagadat nyilvántartásokat illetően. Mert sajnos mit területünkön jelentős hiányosságok vannak e tekintetben. Végezetül az olasz elnökség milyen intézkedésekre gondol annak érdekében, hogy a szennyező fizet elvét érvényesíteni lehessen Olaszország, illetve az EU területén általában. Köszönöm. Önök, köszönöm a kérdéseket, most pedig megadom a szót Lorenci miniszterasszonynak, aki számos lapot megtöltött a kérdésekkel. Nem tudom, hogy hogyan tud majd választ adni ezekre 7-8 percben. Köszönöm. Nos, tehát, ami a megelőzés kérdését illeti, számos kérdéshez kapcsolódik ez, amit önök feltettek. Nos, meg vagyok győződve arról, hogy a prevenció, a megelőzés első számú fegyverünk a nem fertőző, illetve fertőzők krónikus betegségek esetében is. Ez természetesen a tagállamok beruházása kell, hogy prioritása kell, hogy legyen a beruházás a megelőzésben. Mi 3%-át ruházzuk be ebbe a területbe, ez nem elegendő. A tudományos tanulmányok, illetve a megjegyzések azt mutatják, hogy a nem fertőző krónikus betegségek nagy része a nem megfelelő életvezetésből adódik. Itt gondolok a táplálkozásra, dohányfüstre, alkoholra, kábítószer használatra, a sport, a fizikai tevékenység hiányára. Itt van például a cukorbetegség, amelyet jelentős mértékben befolyásolhat az egészséges életmód, tehát a jobb táplálkozás, illetve napi 30 perces fizikai aktivitás. Olaszországban egy számítás szerint az egészséges életmód egy cukorbeteg számára 3 milliárd eurós megtakarítást eredményezne a gyógyszerek szintjén. Ez egy nagyon fontos összeg, hogyha ezt általános kontextusba helyezzük. Éppen ezért azt hiszem, hogy az egész unió számára fontos lenne sokkal inkább elgondolkodni az elsődleges megelőzésen. A másodlagos is nagyon fontos, tehát a screening, a szűrés, a prevenció, tehát egy olyan elem, amely az életünk különböző szegmenseit áthatja, és ezért különböző szakpolitikák része kell, hogy legyen. Ez egy nagyon jelentős válasz az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát illetően is. Hiszen egyrésztről hatékonyá kell tennünk az egészségügyi rendszereket, versenyképessé, noha csökkennek a források, mindannyian látjuk, hogy ezek egyre szűkösebbek, ugyanakkor növelnünk kell a rendszerek hatékonyságát. Itt életmódváltásra is szükség van, és itt lép be a prevenció fontossága, Európa nagyon fontos, nagyon sokat tehet ezen a területen, egységes hangon szólva. Itt az, hogy valaki gondoskodik magáról, felelősséggel viseltetik saját egészsége iránt, ez szintén nagyon fontos, nem csupán egyéni, hanem társadalom szinten is, és itt a prevenció az egyik legfontosabb szempont, amibe be kell ruháznunk. 3-ról 5%-ra kellene növelni ennek részarányát a büdzsében, ez nagyon fontos cél, el kell gondolkodni azon, hogy ezt hogy lehet elérni. És itt válaszolnék egy másik kérdésre, ami a gazdasággal való kapcsolatra vonatkozott. Nem csupán a környezetvédelem témája általános transzverszális jellegű, hanem az egészségügyi is, és sok szempontból ugyanarról a dologról beszélünk. Nem véletlen, hogy ez a környezetvédelem és az egészségügy kérdésével foglalkozó szakbizottság, hiszen az egészségügy az emberek jólétét is jelenti, itt most már előrelépés történt, tehát az egészség nem csupán a betegség hiányát jelenti. Más tehát a megközelítésünk, és mindent magában foglaló az emberek, az állatok egészsége, amit eszünk, annak az egészsége, a terület, az, a levegő, a víz jó minősége mind ide tartozik. És így módon fenntarthatóvá válik, és összeegyeztethetővé a munkával, és jólétet teremt. Ebben segítenek nekünk az új technológiák is, fontos technológiai ugrásokat tapasztalhatunk meg az orvoslás, a prevenció területén úgy szintén, és ezek az elemek azok, amelyekre alapoznunk kell munkánkat. Most az emberi egészséggel kapcsolatos témánál maradva az elhízottság témája vetődött még fel, amely szintén kapcsolódik a megelőzés, a prevenció témájához. Nem szóltam kifejezetten az elhízottságtól, a gyermekkori elhízottságról, nem azért, mert ezt nem tartom fontosnak, nem, éppen ellenkezőleg ez éppen a rossz prevencióból ered, hiszen az egészséges életmód azt is jelenti, hogy a gyermekkori elhízoltságot megelőzzük. Mert tulajdonképpen a terhesség alatt fontos mindez az anyatá, a jövőbeli anyatájékoztatásával, azt illetően, hogy az ő táplálkozása hogyan hat ki a gyermekre. Nagyon fontos a szoptatás, fontos az is, hogy a gyermek az élete első két évevel nagyon erősen utánozza a szülei éles stílusát, ez bevésődik. Ezekről is vitázni fogunk a számos konferencia során. Sokaknak lesz alkalma arra, hogy ellátogassanak Rómába, amely az én városom, és ott lehetőség lesz arra, hogy ezen témákat jobban kibontsuk. Itt van még egy másik szempont, ami felvetődött a demenciák kérdésköre. A francia elnökség alatt ez nagyon fontos témakör volt. Londonban a G8-ak során decemberben egy globális stratégiáról volt szó a demenciák kapcsán. Ez szintén egyik fontos eleme a stratégiánknak, a tudományos kutatás új gyógyszereket teremt, az Alzheimer mindenféleképpen egy sorscsapás a következő évtizedek során, és ezért minden eszközre szükség van, hogy fellépjünk ellene szociális egészségügyi, illetve csupán egészségügyi területen egyaránt. A TTP tárgyalások témája rendkívül érdekfeszítő. olasz miniszterként foglalkoztam ezzel New Yorkban. Tudományos bizonyítékok alapján kell folytatni a tárgyalást. Mindenféleképpen hangsúlyt kell helyeznünk a mi sztenderdjeinkre, klinikai sztenderdjeinkre, az európai nagyon jó minőségű termékek sztenderdjeire. Polgáraink egészsége ugyanis nem képezheti tárgyalások tárgyát. Tehát ezen tárgyalások tudományos alapjait az EFSA fogja majd értékelni. A TTP valóban nagy lehetőség, és azt hiszem, Európa már elég nagy ahhoz, hogy ezt a meccset valóban versenyképesen és egyelő alapon lejátsza. Ami az élelmiszerek pazarlását illeti, ez különösen fontos téma számomra. Az olasz parlamentben foglalkoztam ezzel a témával, mert az élelmiszer pazarlás egy olyan időszakban, mint a jelenlegi erkölcsileg nem elfogadható, amikor megtapasztalhatjuk a szegénység növekedését, és tudjuk, hogy a bizottság dolgozik a 178-as 2002-ből származó rendelet újra fogalmazásán, hogy megvizsgálja, hogy hogyan lehet ezeket a termékeket felhasználni. Most a határidőken dolgozunk, rendkívül aktuális ez a téma valamennyi tagállamunkban és az Európai Tanács számára. Nos, sok-sok kérdés van. Nézzük meg most az orvosi műszerek tárgykörét. Sőt, még az antibiotikum rezisztencia kapcsán mondanék valamit, hogy továbbra is a prevenció körében maradjunk. Rómában decemberben volt egy konferencia a az antibiotikum rezisztencia kapcsán. Nos, az emberi rezisztencia egyre jobban erősödik. Ez egy olyan téma, amely a mezőgazdaságot, az állategészségügyet és az emberek egészségét is érinti. Cselekvési tervekre van szükség, hogy az antibiotikumokat megfelelően alkalmazzuk, technológiai innovációra is kórházainkban, hogy fel tudjunk lépni az új vírusok kialakulása ellen, ezen kívül ösztönözni kell az innovációt az antibiotikum ágazatban. Akár az emberekre, akár az állatokra vonatkozóan. Itt nagyon fontos a megfelelő felhasználás. Iránymutatásokra van szükség tagállami és nemzetközi szinten, amelyek segítenek ezen folyamat végrehajtásában fontos ez a betegek szempontjából, de az élelmiszerbiztonság szempontjából úgy szintén. Az orvosi műszerek dosszéja kényes és fontos. Nos, ellentmondásos álláspontok vannak itt. A jellegi jogszabályi keretnek voltak érdemei, de kritikák is érték. Szeptember 26-án 2012-ben az Európai Bizottság elfogadott egy rendelt javaslatot, amely az orvosi műszerekre vonatkozik. A parlament értékelte ezt a javaslatot első olvasatban 2014. április 2-án a ciprusi elnökség, a litván elnökség és a görög elnökség alatt zajlottak az ezzel kapcsolatos munkák. Jelenleg egy közös cselekvési terv végrehajtása zajlik, annak érdekében, hogy a betegek biztonságát javítani lehessen. Az olasz elnökség sokat kíván tenni ezen a területen, különböző technikai csoportok hozzájárulásával is kérdőíveket küldtünk ki minden egyes tagállamhoz, és erre most technikai jellegű válaszokat adnak. A cél az, hogy ősz végéig hozzunk létre egy olyan szöveget, amelyet a tagállamok nagy része el tud fogadni, és amely egy közös álláspontot tud megjeleníteni a tanácson belül. Aztán a június 20-ai egészségügyi tanácson a miniszterek nagy része azt mondta, hogy szeretné az olasz elnökség ideje alatt lezárni ezt a dossziét. Megpróbálunk tehát együttműködni, akár kompromisszumot elérve is, hogy aztán egy közös szöveget tudjunk létrehozni, amely nagyobb biztonságot garantál az uniós polgárok számára. Aztán itt van még a ö, mérgező anyagokra vonatkozó kérdés az orvosi műszerek vonatkozásában. Nos, a műszerek nem tartalmazhatnak kancerogén vagy mutagén toxikus anyagokat, ez az első dolog. Ezzel kapcsolatban még elmélyült vizsgálatot folytatunk majd a következő ülésen, amelyre szeptemberben kerül sor, és a tárgyát az orvosi műszerek képezik. Aztán itt van az átláthatóságra vonatkozó kérdés. A kísérlet, klinikai kísérletek esetében itt a bizottság szövege rengeteg információt kér az egyes gyártóktól, Július során az olasz elnökség eh, specifikus kérdést intézett a tagállamokhoz, hogy fejezzék ki véleményüket erről a folyamatról, és eh, értékeljék a kötelezettségeket, amelyeket a gyártók felé támasztanak, illetve azt, hogy kellenek-e még kiegészítő adatok. Nos, eh, a javaslatot szinte egyhangulag fogadták el a tagállamok, és most várjuk a formális válaszokat, illetve ezek értékelését. Az adatok nyilvánvalóan közétételre kerülnek. Túl sok kérdés volt, egyeseket elveszítettem. Alcuni paesi concordano, altri hanno avuto fino ad oggi una posizione. Egyes országok egy központi szervezetet kívántak volna létrehozni a scrutiny mechanizmusok tárgyában. A hármas kockázati osztályba tartozó eszközök esetében. Más országokban ezen mechanizmushoz kapcsolódnak a bejelentő, bejelentő szervezetek értesítései. Nos, itt egyes vetületeit ennek a problémának már megoldották, másokat konstruktív módon kezelünk, és remélhetőleg helyes kompromisszumot sikerül majd kialakítani. Úgy tűnik számomra, hogy valamennyi kérdésre válaszoltam. Elnök gyakorlatilag valamennyi kérdésre válaszolt, most pedig következzék a második forduló, Néppárt, Kovácsák kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszterasszony. Én is szeretném üdvözölni az olasz elnökséget, és azt, hogy az egészségügyet a rangsorra előre tették, prevenció, egészséges életmód, környezetvédelem, technológia, stratégiák mind nagyon fontosak Ugyanakkor a nem, hozzá, nem egyenlő hozzáférési jó minőségű egészségügyhöz nagyobb figyelmet érdemel. Az Európai Unióban nagyon sok beteg nem kap időben diagnózist, meg kezelést a saját hazájában. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés bajai, rövidebb élettartamot és a, a nyugdíjalapok, meg az egészség TB alapok megterhelését jelentik. A betegek mozgása a tagállamokban érzik kellhető és akár menthet, hogyha jobb ellátást kap a beteg egy másik országban. Ugyanúgy mozognak az orvosok és az ápolók, akik elhagyják jobb állásreményében hazájukat. Az egészségügyi probléma igazi európai kihívás, közös kihívás. Minden EU tagállamot aggaszt ez, és különösen az új tagállamokban súlyos gondokat okoznak ezek a jelenségek. Az ország specifikus ajánlásokban ez meg is jelennék, amelyeket a 2014-es szemeszterben ajánlottak a, taná a tanásban. Peterle kollégám is rámutott erre. Fontos, hogy motiváljuk a tagállamokat arra, hogy többet tegyenek az egészségügyi reform terén. Az Európai Bizottság és a parlament már kért európai szintű intézkedéseket. Kérdésem ez, ebben az összefüggésben az, hogy van az olasz elnökség, akar -e foglalkozni az egészségügyi egyenlőtlenség problémával, napirendet tűzik-e, ezt, másodszorban az elnökség mit tervez jogalkotási téren az intézkedések átláthatóságára vonatkozó irányelvben, a gyógyszerző termékek árát, átláthatósága és a TB rendszerek fenntartósága szempontjából. Ez az irányelv színe volt. Köszönöm. Köszönöm Kovácsak kolléga, az SND nevében Pavel Poc kolléga. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr miniszterasszony. Egy egyszerű kérdésem van, amely fontos, a, a rák megbetegedések növekvő aránya miatt, és itt főként arról van szó, hogy milyen kritériumokat alkalmazunk a szabályozás szempontjából, például itt volt egy új stratégia, és amit javasoltak, az olasz eh, elnökség programja nem eléggé specifikus, amikor erről beszél. Mit kíván tenni ebben a tekintetben? Grazie, adesso il collega Buzo. Köszönöm, Buzoy kolléga következik. La ringrazio molto, continuare in inglese. Signora Ministro, uh, my short intervention is related... Rövid, ah. Important... Uh- Kérdésem nagyon fontos jogszabályra vonatkozik, ez az az önintézkedések átlatósága, amely az or, eh, Kovács úr említette az orvosi termékek eh, árképzésének átláthatóságára vonatkozó irányelv. Nem csak azért, mert az Inkóban én eh, fogalmaztam meg a jelentést, hanem azért is, mert hazámban 2008-a nem frissítették ezt a listát. És azért is felhozom, mert szerintem több fegyelmet, átláthatóságot hozna az irányelv az árképzésben, meg a döntésekben hogy ezek, be, ezeket visszatérítés alapon vagy sem adják ezeket a gyógyszereket. Minél jobb az áthatóság, annál jobbak lehetnek a döntések. Mint tudják, a tanácsban elakadt ez a kezdeményezés. Kérdezem, mi az olasz elnökség meglátása ezen irányával kapcsolatban, és ha pozitívan értékeli azt, akkor kérem, hogy oldják föl ezt a blokkot a tanácsban, és vigyék dűlőre a dolgot. Diana, e mi dispiace. Olasz elnökség ideje alatt történt, és elnézésüket kérem, de gyorsan el kell mennem a repülőtérre. il collega Caputo. Köszönöm, most Caputo kolléga következik. Köszönöm, elnök úr, kedves miniszterasszony. Először is gratulálok ez a kimerítő beszámolóhoz, és a bátorító válaszokhoz, amelyeket a kollégáknak adott. Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik az úgynevezett kockázatokra vonatkozik a welfare-ből adódóan. Nos, ez a tudományos világban is egyre elterjedtebb vélemény, hogy a mikro hullámoknak való kitettség veszélyes lehet az egészségre. Megcáfolták azon dokumentum létezését, amely 5, 350 oldalas lenne, amely ezen kockázatokat ad, mutatta volna be. Nos, a WHO ebben a dokumentumban visszafordíthatatlan károkat tulajdonított volna a mikrohullámoknak való kitettségnek. Nos, az egészséghez kapcsoló egészségvédelem mindenképpen prioritás az olasz elnökség számára, és az egészséges életmódot és a prevenciót favorizálja ez az elnökség. Itt van például a rák megelőzése, vagy a légzőszervű betegségek megelőzése. Kérdés tehát, hogy az olasz elnökség kívánja ezeket az adatokat közzétenni, és mindenek előtt ellenőrizni ezek helytállóságát, ha ismeri ezeket az adatokat. Tehát milyen kezdeményezéseket kívánnak foganatosítani, hogy védjék az egészséget valamennyi tagállamban ezen különleges problémával szemben. A másik kérdésem, amelyet már felvetettek itt az imént, a tumor regiszter az olasz elnökség szerint kellene a rák nyilvántartások összhangba hozása egész Európában, hiszen ez fontos szempont lehet a prevenció kapcsán is. Elnök, köszönöm. Most József Faria kolléga kap szót az ALDE részéről. Köszönöm, elnök úr, jó napot kívánok a miniszterasszonynak, üdvözöljük itt, és gratulálok a beszámolójához. Angolul folytatom. Eh, a közegészség eh, ügy eh, helyzete rosszabbodott azonban az országban, ahol a válság lesújtott, például nálunk is, Portugáliában a fertőző betegségek kapcsán, vagy akár a mentális betegségek is halálhoz vezethetnek. Ez volt a negyedik oka az elhalálozásnak a mentális betegségek. Gyakran depresszióról, öngyilkosságról, pánikbetegségről van szó. Ugyanakkor az egészségügyre fordított összegek nagymértékben csökkentek, ugyanakkor a társ finanszírozás miatt nagymértékben nőttek a terhek, és ez kihatott az egészségügyhöz való hozzáférésre is. Miniszter asszony, mit gondol az elnökség szerepéről mindezek tükrében? Itt a szuszrealitásra fognak-e hagyatkozni, vagy a legjobb gyakorlatok cseréjére. Ahogy ön is mondta, vitatatlan, a, hogy mennyire fontos állampolgáraink egészsége. Gárdini kollega. Allora, Szarab, köszönöm, rövid leszek, mert nagyon sok dolog elhangzott már. Köszönetet mondok a miniszterasszonynak ezért a találkozóért. Azt hiszem, hogy az itt bemutatott megközelítés módja összhangban van azzal a jelentéssel is, amelyet, amely a WHO jelentésében tapasztalható, melyet július 5-én tettek közzé a nem fertőző betegségek kapcsán több kollégától hallottam mindezt, és valóban vészhelyzetet jeleznek ezek az adatok a jelentésben, tehát az életmód, illetve a prevenció azok a pontok, amelyekre fókuszálhatjuk a munkát, illetve a figyelmünket, hogy korlátozzuk ezen betegségek terjedését, ezek a fő halálokok. Ezzel egyetértek, Nos, ez valóban egyik a prioritásoknak az olasz elnökség során. Nagyon fontos ez számomra. A néppárt prioritásai közé is felvetettem ezt Albufeirában. Aztán itt van még egy javaslat, amelynek kapcsán az elmúlt ciklus során a parlament is megmutatta, hogy fontos számára. Ez a határokon átnyúló segítségnyújtásra kapcsolatos irányelv, ez egy jövőbe tekintő vízió gyümölcse. Ez az észszerűsítés lehetőségét is magában rejti. az észszerűsítését, amely megtakarítást eredményezhet kis országoknak, mert nem kell például a ritka betegségek számára specializált központokat létrehozni, tehát érdekelne, hogy ön Nos, én azt gondoltam, hogy talán Milánóban kerül erre sor, amikor megejtik az egészségügyi miniszterek találkozóját, hogy ott megemlítik ezt. Nos, a Parlament ezen témakörben aktív kollégáival azt szeretném, hogyha ön újra indítaná ezt az irányelvet, amely nagyon tetszik a parlamentnek és a polgároknak is, de akadályokba ütközik, amelyek szerintem meghaladhatóak lennének. Jó lenne, hogyha az én országom Olaszország találna meg annak az útját, hogy meghaladjuk ezeket az akadályokat, és útjára indítsuk ezt az irányelvet, amely szerintem nagyon fontos, és a helyes irányba mutat. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Kinizsi kolléga következik. Grazie, Presidente, e un grazie all'onorevole Ministro per... Köszönöm a miniszter úrnak, asszonynak és elnök úrnak úgy szintén, és köszönetet mondok a részletes válaszokért is. Nekem is lenne egy kérdésem önhöz, egy olyan témát illetően, Eh, amelyre már utalt a nyitóbeszédében áprilisban az Európai Parlament lezárt az első olvasatot eh, az élelmiszer eh, láncban fogadnatosítandó hivatalos ellenőrzések tárgyában. Ez nagyon, ez nagyon fontos polgáraink biztonságának garantálása szempontjából. Szeretném megkérdezni az elnökségtől, hogy milyen kezdeményezésekre gondol, hogy ezt a dossziét a tanácson belül előre vigye. Úgy tűnik ugyanis, hogy ott ez megrekedt ez az ügy, és hogyan lehet az élelmiszerláncban az ellenőrzéseket egységesíteni közös minimum standardek létrehozásával. További kérdésem, hogy az Európai Parlament álláspontját kívánja követni, mely ugyanis minimális gyakoriságot kért mindenhol Európában. Köszönöm, Kinicsi kolléga, Elvi kolléga következik. Molte. Köszönöm szépen. a megszorítási politikákra utalnék, amelyek az egészségügyi intézményeket sem kímélték utalnék statisztikákra, melyek szerint egy egészségügyi szakadék alakult ki, mely egyre erősebb a gazdagabb Európa, a pénzügyileg stabilabb Európa és a válság által inkább sújtott területek között. Olaszországban láthatjuk az egészségügyi intézmények kezelésekor, például Lombardiában, hogy a profitra helyezik a fókuszt az egészségvédelem helyett. Nos, ezekben a struktúrákban a mm, páciens ügyfél lesz, és az egészség egy üzletté válik. Nos, talán az mm, kórház igazgató kinevezésénél is bele lehetne, bele lehetne avatkozni, amely az egész rendszer törékenységének egyik forrása mert úgy vélem, hogy a korrupció nem eshatja le az emberek egészséghez való jogát, ahogyan ez az Európai Unió alap alapjogi kártájában is szerepel. Ezen kívül emlékeztetnék az európai polgárok kezdeményezésére a Stop Vivisection kezdeményezésre érdekelne, hogy az állatkísérletekkel kapcsolatban mi az olasz elnökség véleménye. Elnök Pilar Ajúzó kolléga kap szót. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra. Yo... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm miniszterasszony. Lenne egy megjegyzésem François Crostet nevében, arra kért engem, hogy mondjam ezt el az ő nevében. Öt év telt el azóta, mióta megállt az első rendelet az orvosságokkal kapcsolatban, viszont a bizottság értékelése most azt mutatta, hogy ezt a rendeletet nem megfelelően hajtották végre. Például Franciaországban és Olaszországban vannak nemzeti jogszabályok, amelyek értelmében nem lehet az olyan gyógyszereket alkalmazni, amelyeket nem eh, megfelelően eh, hoztak forgalomba. Viszont ezek esetében néha kivételt lehet tenni a költvetés okokból. Ez egy nagyon veszélyes precedens és nagy kihívás az Európai Unió egészségügyi politikája szempontjából. Ezeket a gyógyszereket a piacra dobják, hogy bizonyos betegségeket meggyógyítsanak vele, ezeket csak erre lehetne felhasználni, nem pedig más célokra. Ez azt jelenti, hogy a betegek egészségét kockáztatják, mert nem teljesítene bizonyos követelményeket. Tehát a tagállamok jogszabályozása alássa az Európai Unió törekvéseit, az egészségügy területén, és ahhoz vezet, hogy a paciensek olyan gyógyszerekhez férnek hozzá, amelyeket nem az adott problémára szednek. Azt kérem öntől, hogy a bizottságot szólítsa fel arra, hogy itt tegyen valamit a jogszabályjal kapcsolatban. Intervente poi. Avrei modo di... Do Patracello utolsó hozzászólóként köszönöm. Miniszterasszony, gratulálnék a beszámolójához. Egyetértek különösen azzal, hogy legyen egy prevenciós stratégia harmonizált módon a különböző tagállamok között. Kérdezni szeretném, miniszterasszony, hogy milyen módon kívánja megerősíteni az európai platformot, amely a ritka betegségekkel foglalkozik. Mm, nagyon jelentős költségei vannak ennek, és erőteljesen kihaz mindez az egyes országok költségvetésére. Aztán egy másik kérdés, inkább olasz jellegű, mert Olaszországot érinti, felül kívánja vizsgálni azt a nagyon restriktív jellegű jogszabályt Olaszországban, amely az állatkísérletekkel foglalkozik, illetve az erre irányuló irányelv átültetésével. Nagyon megnehezíti ez a kutatási tevékenységet országunkban 97%-a ezen, orsz, ezen állatoknak egér, illetve patkány, tehát nem nagyobb állatok. Nagyon sok ilyen kísérleti állat van Olaszországban, és ez megnehezíti a kutatást a gyógyszeripar, a kutatási hatóságok számára, ugyanis ez az ilyen módon átültetett jogszabály Olaszországban nem kevés problémát ö, okoz. Aztán egy másik dolog, Gardini kolléganőhöz kapcsolódva, a transfrontaliáris ö, egészségügyi irányelv. Itt pontosan azt kellene elkerülni, hogy az egészségügyi turizmus ne váljon spekulációvá. Köszönöm, Áldó, úgy vélem, hogy más nem kíván hozzászólni. Ezzel az összes hozzászólás végére értünk. Megadom a szót a miniszterasszonynak, hogy válaszolhasson a lehetőségek határain belül valamennyi elhangzott kérdésre. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Valamennyi kérdés a tevékenységeket érinti, akár a tagállamokét, akár pedig az elnökség programját. A határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokkal kezdeném. Olaszországban már végrehajtották a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályt. Azt hiszem, hogy ez nagyon nagy esély, különösen Európa koncepciója szempontjából, hiszen ez a, ez a határokon átnyúló irányelv az első olyan irányelv, ami az Európai Unióban élő emberekkel, polgárokkal foglalkozik a jogaikkal, nem csupán gazdasági jogaikkal. Ez egy welfare irányelv, és ez hatalmas innovációs töltete ennek az irányelvnek. más irányelvek is jelentős innovatív tartalommal rendelkeznek, és ahhoz hasonlóan ezt is végre kell hajtani, és nyomon kell követni ennek végrehajtását. Úgy vélem, hogy az irányelvben belül megvannak azok az előfeltételek, az antitestek úgymond ezzel az orvosi terminussal élve, hogy megakadályozzák, hogy ezt az irányelvet az egészségügyi turizmus eszközeként használják fel a spekuláció céljaira. Nagy innovatív horderővel rendelkezik ez az irányelv, hiszen az Európai Uniót egy nagy térségként képzeli el, ahol például itt gondoljunk a ritka betegségekre vagy egyes patológiákra, egyes országainkban megvan annak az igénye, hogy egyes kutatási központokat koncentráljunk, és tagállami szint nem elegendő gyakran ehhez, hanem nemzetközi szintekre van szükség, vagy akár globális szintekre. Ez az irányelv tehát hatalmas fejlődési, kutatási potenciállal rendelkezik, és polgáraink számára jelentős lehetőségeket biztosít a gyógykezelésre. Persze lehetnek itt különböző és spekulációs problémák, illetve az egészségügyi turizmushoz kapcsolódók. Novemberben lesz egy jelentős esemény a határokon átnyúló egészségügyel kapcsolatosan november 6-án, 7-én Velencében Sajnálom, hogy nem tudjuk ezt Milánóban megrendezni. Tehát Velencében és ezt az eseményt népszerűsítenünk kell a tanács, illetve a parlament köré, tagjainak körében is, hogy ezen nagy esélyekről vitázzunk, illetve arról, hogy ezt az irányelvet hogyan lehet végrehajtani az összes tagállamban. November 6-án és 7-én ugyanezen konferencián foglalkozunk a tumorok témájával is. Tehát a prevenció, a gyógykezelés, az innováció témáját ugyanazon a napon kezeljük majd, amikor a határokon átnyúló egészségügyel foglalkozunk. Megint csak a daganatok témájánál maradva befutott itt egy kérdés, amit itt időközben elveszítettem. Mindegy, majd visszatérünk rá. Tehát itt a daganatok kihatásairól, a jövőbeli prevenciós stratégiákról akarunk majd beszélni, illetve az elfogadott kezdeményezések eredményeit is értékelni akarjuk kockázati tényezőket, mint a túlsúly, a dohányzás, a cukortúlzott használata, az alkoholi, a kevés gyümölcs és zöldség fogyasztás, a kevés testmozgás, az életmód, ezeket értékelni kell, és fontos a megelőzésbe való beruházás, az egészséges életmód népszerűsítése. De itt elhangzott a diagnózisokhoz való hozzáférés nem egyenlő volta, és a gazdasági válság kihatott arra is, hogy az emberek nem egyenlő mértékben férnek hozzá a diagnózishoz. Nos, amikor itt mindenképpen elgondolkodunk majd a különböző népszerűsítő kampányokra lefolytatásán ezen a tárgykörben. A fenntarthatóság tárgykörében ez nem csupán a gazdasági szinthez kapcsolódik, hanem az egészségügyi rendszer egészéhez, és ahhoz, hogy mennyiben férnek hozzá az egyes országok a technológiai innovációhoz. Az informális találkozó során foglalkozunk ezzel az alapvető jelentőségű témával, amely az egészségpolitikák szempontjából rendkívül fontos, de a versenyképesség szempontjából is Európában itt látható, hogy az egészségügyi rendszer más rendszerekhez kapcsolódik a fejlődéshez és a tudományos kutatáshoz. Mert a gazdasági válság túl azon, hogy csökkentette a diagnózishoz, a gyógykezeléshez való hozzáférés, csökkentette a kutatásba való beruházásokat is. Az informális találkozón erről is vitázunk. Az az, hogy melyek a lehetséges stratégiák annak érdekében, hogy az innovációs részarányt növeljük a kutatásba és az innovációba. Aztán ebből a szempontból azt hiszem, hogy valóban egy válaszúthoz érkeztünk, egy korszakos kihívás ez. Európa, amióta létezik, amióta megkezdődött a béke ezen nagy időszaka, mindig is garanciákat adtunk polgárainknak, hogy hozzáférhessenek a legjobb gyógykezelésekhez globális szinten. A legtöbb technológiai innovációhoz hozzáfértek, most meg kell próbálnunk megőrizni ezt a magas szintű standardet, amely minőségi, kulturális, de gazdasági standard is Európa számára, amely garantálja a versenyképességet a BRIC országok vagy az USA, usa szemben. Tehát új fejlődési modellt és innovációs modellt kell kialakítani, úgyhogy mindenki hozzáférhessen az innovációhoz. Ez egy olyan téma lesz, amelyel foglalkozunk a szemeszter és az informális miniszteri találkozó során. Az olasz elnökség előkészített a tanácsi végkövetkeztetéseket a bizottság együttműködésével, amely nagyon hasznos volt. Készítettünk egy dokumentumot a fejlődés ösztönzése érdekében, hogy a tudományos kutatás eredményei átváltozhassanak gyakorlati felhasználású termékekké, a paciensek hozzáférhessenek a sokat, sokat ígérő terápiákhoz, és van még itt egy másik fontos szempont, az átláthatóság szempontja. Az átláthatóság az árak tekintetében. Ez egy nagyon fontos irányelv, minimális követelményeket rögzít, eljárási jellegűeket. Itt az árak rögzítéséről is szó van, és a visszatéríthetőség követelményeiről. A gyógyszerek fejlesztését ösztönzi ez az irányelv. Vannak itt olyan elemek, amelyek nem találtak a tagállamok egyetértésére. Dolgozunk ezen. A legutóbbi munkacsoport ülését követően is, hogy legyen itt a tagállamok álláspontját összefoglaló dokumentum, annak érdekében, hogy egy objektív képet kapjunk a tagállamokban uralkodó helyzetről. Az elővigyázottesség elvének betartásával így módon előre tudunk haladni az irányelvvel kapcsolatos munkákkal, hogyha megvannak ennek feltételei. A jelenlegi irányelv felülvizsgálata egy rendkívül kritikus időszakban történik a gyógyszerek árainak megállapítása tárgyában, illetve a visszatéríthetőség követelményeinek tárgyában, és a hepatitis gyógyszer csak egy kritikus példája ennek. Nos, a tagállamokkal elemezzük ezt a dossziét, új problémák fényében is, amelyek felmerültek, és megpróbálunk egy olyan megoldást találni, amivel a lehető legtöbben egyetértenek. Aztán itt van a, az állatkísérletekkel kapcsolatos kérdés. A Stop alla Vivisezione kezdeményezés. Nos, itt az állatok minimális bevonását kell elérni az állatkísérletekbe. Nagy munkát végeztünk ezzel kapcsolatosan, és nagy vita zajlik erről a kérdésről. Az off-level gyógyszerek kérdését, illetve ez egy nagyon fontos téma. Úgy véljük, hogy szabályozói szempontból a legfontosabb a polgárok biztonsága. Ez a legfontosabb számunkra, akár az elnökség, akár az én személyes álláspontom ez. Az off-level gyógyszerek alkalmazása akkor lehetséges, hogyha biztonsági követelmények betartásra kerültek. Itt a klinikai kísérleteknek természetesen teret lehet adni az elnökség a gyógyszerpolitikák középpontjában mindenféleképpen a betegek és a polgárok biztonságát kívánja helyezni. Ami Kinicsi képviselő kérdését illeti, az élelmiszerbiztonság fontosságának tudatában vagyunk a teljes élelmiszerlánc folyamán. Nagyon fontos egy koherens jogszabályalkotás magas szintű biztonsággal, de ez nem elegendő, hogyha nincsenek ellenőrzési sztenderdek és meghatározott számú ellenőrzés közösségi szinten, amely kockázatértékelésen alapul. Az élelmiszereket az egész unióban forgalomba hozzák és exportálják, tehát minden egyes országban is szükség van ugyanazokra az ellenőrzésekre, hogy a versenytorzulások elkerülhetőek legyenek. Tehát egyetértést próbálunk elérni a tanácson belül, még akkor is, hogyha az álláspontok eltérőek. Azt hiszem azonban, hogy az élelmiszerbiztonság témája nagyon fontos, és rendkívül érvényes téma, mindenki számára lényeges. Aztán majd megnézzük, hogy hogyan tudjuk a különböző álláspontokat összhangba hozni. Végeztem. Grazie, permettete. Köszönöm mindenki nevében engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Lorenzin miniszterasszonynak, az olasz elnökségnek, ezért a hajlandóságért, amiről tanúbizonyságot tett, hogy válaszolt erre a rengeteg kérdésre, amit rövid időn belül rá ömlesztettünk. Köszönetet mondok tehát mindenkinek, és ezzel ma lezárjuk a szakbizottsági ülést, holnap kerül sor a koordinátorok ülésére, szeptember 3-án egész nap Eh, sor kerül a szakbizottság új üléseire. Köszönöm, kellemes estét kívánok!